Morgen. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Mindenki szeretettel üdvözlök. Különösen üdvözlöm biztos asszony körünkben, Georgián Quinn asszonyt, aki ma előadást fog tartani előttünk, és utána a kérdések megválaszolására rendelkezésre áll 10 óráig, tehát azonnal elkezdjük rövid bevezetővel a mai ülésünket. Nagyon sokat tennivalónk, Köszönjük, Quinn asszony, ellátogatott hozzánk önné a szó. Thank you, President. Um, as I told all of you at the beginning of my mandate uh, and in other meetings... Jó reggelt kívánok, mint ahogy uh, már korábban is mondtam, és azóta is a parlamenttel, valamint ezzel a szakbizottsággal minden kutatási együttműködési kérdésben együtt kívánok működni. Nagyon örülök éppen ezért azért annak, hogy uh, feldolgozhatjuk uh, a az EU kutatási és innovációs finanszírozás zöld könyvét, illetve egy közbenső jelentést csinálhatunk az FP7-ről, emellett a közös stratégiai keretről szóló anyagról is beszélek. Támogatom az FP7 értékelését, amely fontos eh, ahhoz, hogy eh, függetlenül értékeljük eh, az eddig elértek eredményeket, illetve megoldásokat találjunk a problémákra. Ezt a munkát Ralph Anneberg vezetése alatt tíz szakértő végezte. Mindannyian ismerik Ralphot, tegnap egy érdekes és úgy hallottam, hogy hasznos megbeszélést folytattak eh, vele. Eh, komoly következtetések vannak a jelentésben, tíz ajánlás eh, fogalmazódott meg, melyek révén javulhat az FP7, illetve a jövőbeli finanszírozási programok a tagállamoktól és a stakeholderektől általában pozitív visszajelzések érkeztek, amelynek az az értelme, illetve az a jelentése, hogy az értékelés megfelelő képet ad a jelenlegi állapotokról. A bizottság követi mind a tíz ajánlást, jóvá hagyja a szakértői csoport ajánlásait, beleértve a célkitűzéseket, illetve a jövőbeli finanszírozási lehetőségeket. Az Európa 2020-as stratégia végrehajtását kell megfinanszírozni, beleértve a zászlóshajó kezdeményezéseket is. Egyes esetekben a bizottság jelezte, hogy egyedül nem tud mindent elérni, ehhez az intézmények és a tagállamok segítségére is szükség van. Van egy példa arra a területre, azokra a területekre, ahol az összes intézmény együttműködése szükséges, ez pedig az egyszerűsítés kérdése. Ahol pedig a tagállamokra van szükség, az például egy olyan terület, az a terület, hogy a női kutatók arányát és számát növeljük. Az Európai Bizottság január 24-én elfogadott egy sor egyszerűsítő intézkedést. Itt szeretnék utalni egy bonyolult kérdésre, amelyre kitért az értékelő jelentés is, nevezetesen egyes tagállamok alacsony részvételére. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek az átlagnál jobban vagy kevésbé vesznek részt ezekben a munkában. Amennyiben azonban folyamatos alulteljesítés történik, és nincsen felzárkózás, az már aggodalomra ad okot. Az egyik olyan dolog, ami az alulreprezentáltsághoz vezethet, azzal küszöbölhető ki, hogy többet figyelünk a visszajelzésekre megpróbáljuk megnézni, hogy a strukturális alapokkal milyen szinergiákat lehet kialakítani. Ez lesz majd az alapja az év végén megjelenő új javaslatoknak is. Emellett különböző fórumokat szentelünk annak a kérdésnek, hogy jobban megértsük a problémákat. Strukturális az érintett országok strukturális kérdéseit is tanulmányozni kívánjuk, az okos specializációra kívánjuk ezeket buzdítani. Minden ország úgy kell, hogy érezze, hogy részt vehet ebben a programban, ha ezelőtt állnak akadályok, akkor azokat le kell küzdeni. Hogyha azonban a 2020-as célkitűzéseket elkívánjuk érni, akkor az a kitűnő, a világ élvonalába tartozó kutatást kell finanszíroznunk, a legjobbat akarjuk ugyanis. A miniszterek a múlt héten felszólították a bizottságot, hogy évvégéig elemezze a részvételi arányokat, és tegyen javaslatokat intézkedésekre. Én ennek a bizottságnak is beszámolok majd az etéren elért haladásról. A zöld könyv eh, elsősorban az Innovációs Unió, illetve az Innovációs Unió zászlóshajó kezdeményezések keretein belül érthető meg. A megközelítés változik, eh, megpróbáljuk a programokat eh, egyszerűsíteni, ugyanakkor egy európai megközelítést kívánunk alkalmazni, hogy megfelelhessünk a társadalmi kihívásoknak. Meggyőződésem, hogy a 2020-as célkitűzések elérése érdekében ezt a programot meg kell valósítani, ezt a megközelítést kell alkalmazni. Tudom, hogy Merkiz asszony májusi jelentése is ebbe az irányba hat. Európának befektetéseket kell eszközölni a jövőbe, hogyha a pénzügyi válságból erősebben akar kikerülni. Csak EU szinten sikerülhet a társadalmi kihívásokra e, szükséges erőforrásokat előteremteni, és rábírni a kutatóinkat arra, hogy határokon átnyúlóan működjenek együtt. A határon átnyúló verseny megteremtése is az EU feladata. A kutatás és innováció éppen ezért fontos része a jövőbe mutató EU költségvetésnek, és ez rendkívül fontos akkor, hogyha a 2020-as célkitűzéseket és az Innovációs Unió célkitűzéseit megkívánjuk valósítani. Eh, a stratégiai keret egy eh, olyan lehetőséget teremt, amely lehetőséget teremt arra, hogy eh, az innovációs lánc különböző elemeit megcélzó projekteket jobban összehangoljuk, és mindezt a piaccal is összeegyeztethessük. Oda kell hatni, hogy a legnagyobb európai kihívásokra tudjunk válaszolni olyan területeken, mint a klímaváltozás, az energiabiztonság, eh, az egészségügy vagy az idősödő társadalom problémái. Ezeket a kihívásokat lehetőségé kell formálnunk, és eh, ezzel is munkahelyet teremteni. Mindez igaz a keretprogram eh, hagyományosan finanszírozott elemeire is vala, ugyanúgy igaz az új együttműködési módozatokra, amelyeket az EIT is ösztönöz. Szintén igaz lesz ez azokra a cégekre, amelyek az innovációs és versenyképességi program hatája alatt vannak, illetve annak keretében működnek együtt. Jobb finanszírozó eszközökre van szükség, amelyek kiegészítik a regionális és nemzeti finanszírozási eszközöket. Hadd mutassam be ezt egy példát. A kutatási és kereskedelmi eh, finanszírozási eszközök jelenleg el vannak terítve, szét vannak terítve az innovációs program és az FP7-es eh, eh, belül. E, ezt az Európai Kereskedelmi Befektetési Bank kezeli, és hitelgaranciák, illetve alaptőke megfinanszírozás is szerepelnek az eszközök között. A, az Európai Befektetési Alap is kezel ilyen pénzeket, emellett a strukturális alap is támogat olyan programokat, amelyek kapacitásépítést céloznak meg. Ezeknek a különböző eszközöknek az összehangolása részét kell, hogy képezze az új költségvetési felülvizsgálatnak is. Hogyha sikeresek akarunk lenni, és tényleg megvalósítani egy EU kutatási és innovációs költségvetést, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy mely területeken vagyunk a leghatékonyabbak, és hogyan költjük el a kutatási pénzeket. Ehhez a radikális változásra van szükség a jelenlegi finanszírozási módozatokhoz illetően. Ezért indítottunk egy konzultációs folyamatot, az érdekelteket szeretnénk meghallgatni. Remélem, hogy ez a vita a zöld könyvről aktív és élénk lesz. Május 29-én zárul a konzultációs folyamat, ezt követi majd egy ülés Brüsszelben. Év vége előtt szeretnénk meghirdetni az új innovációs programot. Az önök véleménye szintén fontos ahhoz, hogy kialakítsuk a javaslatainkat. Örülök annak, hogy Matthias asszonyt kinevezték raportőrnek, és remélem, hogy megfelelően sikerül majd együttműködnünk. Végezetül hadd mondjak néhány szót a kockázat megosztó finanszírozási eszközről, amely megint csak egy volt képviselő asszony Erika Mann vezetésével működött. Én a szakértők pozitív értékelését üdvözlöm. A 2011-13-as időszakra szeretné a bizottság, hogyha az FP7-es finanszírozási pénzekből 500 milliót a kockázatkezelő eszköz számára felszabadítanának, mert ez nagyon fontos ahhoz, hogy az RSFF továbbra is működhessen, és kielégíthessük azokat az igényeket, amelyek az eszköz irányában megfogalmazódtak. 2011-es költségvetés megszavazásakor a tanács és a parlament elfben már hozzájárult ennek a második összegnek a felszabadításához, nevezetesen 250 millió e, euró felszabadításához. Az Európai e, Bizottság e, a teljes 500 milliós összeget szeretné le elérhetővé tenni és ezzel is egy pozitív üzenetet küldeni a kutatói közösségeknek. Audi úr, aki raportőre a, ennek a munkának, illetve árnyékelőadó is bizonyára lehető legtöbbet megteszik annak érdekében, hogy megfelelő kimenetele legyen ennek a munkának. Köszönöm, elnök úr! Um, darf mich ganz herzlich bedanken köszönetet mondok az előadásért, és most megnyitom a vitát, a kérdések idejét. Elsőként Gostet asszony kap szót. Um Kérem, hogy mindenki gondoljon arra, hogy 10 órakor szavazás van, és tegnap már ugye probléma volt az idővel, úgyhogy eh, elején sokan eh, több időt szólhattak, később pedig másoknak nem jutott idő, tehát 10 óráig van időnk a vitára. Gosztát asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos asszony az elhangzottakért a konzultációkról, a zöld könyvről. Nagyon sok dolgot lehetne hozzáfűzni a, hozzáfűzni a kutatási programról. El szeretném indítani a vitát a technológia transfer, a technológia átadásról, mert manapság egyre több energiaátadás történik a fejlődő országok felé. Nagyon sok ezek ország közül már nem, már fejlett országnak is tekinthető. Meg kell nézni viszont, hogy milyen módon húzzunk, húzhatunk hasznot ebből, mert nem lehet, hogy csak egy irányú legyen ez, az, ez a, technológia átadás. Véget kell vetni annak a um, óvó szerepünknek, ennek a kutatási politikánknak, amelyik eddig volt. A fejlődő országok óriási támogatást élveznek, olyan politikákat élveznek, amelyek lehetővé teszik, hogy megvásárolják a technológiunkat, strukturális alapokra építkeznek, és ez a dolog nem túl normális. Van egy eset, például a, a holland cég, amely kábelekkel foglalkozik, a Rexans csoport nem vásárolta meg, és most viszont egy kínai csoportot vásárol meg, ezáltal az optikai szálas technológiát át fogja telepíteni Kínába. Tajani úr azt javasolja, hogy hozzunk létre egy olyan hatóságot, amelyik az érzékeny európai befektetéseket külföldön ellenőrizne. Szeretem tudni azon véleményét erről. Sokan beszéltek a finanszírozás kérdésről, a kockázati tőke, az európai innovációs alapokról. Igaza van önnek, nagyon sokat lehetne ezekről beszélni, mik a pontos javaslatak az ön részéről a KKV-k számára a Small Business Act fényében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Odi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Előadóként szólok a hetes keretprogram értékelését végeztem annak idején átnéztük a Lisszaboni stratégiát. Ebben a keretprogramban három új dolog van. Először is, hogy az a stratégia kudarcba fulladt, a második elem hogy a Lisszaboni eh, szerződésben új intézmények vannak, és aztán a harmadik tényezőként itt a gazdasági válság. 2011-et írunk, a válság közepén vagyunk, és itt marad a 2012-2013. Módosítanunk kell tehát a programot? Köszönöm szépen! hogy ön el kijelentette, hogy oda fog figyelni a parlament szavára. Van egy politikai konszenzus eh, itt a parlamenten belül, hogy a következő években hasznos éveket eh, hozzunk létre az innováció, a kutatás, a tudomány számára, minden európai javát fogjuk szolgálni ez az anyag kiváló minőségű, sajnálom, hogy a tagállamokat nem vonták be megfelelő mértékben, szeretnénk egy olyan értékelést, amelyik nem csak az Európai Unióra vonatkozik, hanem a tag- tagállamokra is, tehát egy globális felmérés. A kérdés, ami felmerül, az az, hogy európaizálni kell a kutatást. A esetleg eljött-e a pillanat arra, hogy olyan pontokat, amit kiemeltek a kutatók, hogy legyen egy nagy európai kutató központ, hogy legyen egy stratégia bizonyos témákra, például az eregedés, az energia, a nukleáris energia, az éghajlatváltozás, az energia. Tehát ezek a témák. Mi Számítuk önre, biztos asszony, az ön javaslatai egyenlőre megfelelnek, ugyanakkor Kárványó asszony üdvözlöm, aki kiváló munkát végzett, ugyanis pénzügyi javaslatokat fogunk tenni annak érdekében, hogy kilépünk ebből az administratív kubancból, amelyben vagyunk. Köszönöm szépen. Kollége Lambac. Lamberts kolléga. Thank you, Chair. Uh, Mrs. Commissioner, thanks. Köszönöm, biztos asszony. Örülök, hogy eljött ide, ismerjük az ön lelkesedését. Én két dologról beszélnék. Az egyik a zöldektől talán nem furcsa. Nos, a várható kérdés az ITER kérdés, ugyanis aggódunk amiatt, hogy az ITER-re több pénzt kívánnak költeni. 700-750 millió euróról van szó, mint többlettámogatásról 2012-13 folyamán. Ez semmit nem mond a, arról, hogy milyen haladást lehet elérni. Az FP7-ből 700 millió egy jelentős pénz és lehet, hogy 15 év múlva sem lesznek ipari alkalmazások. Nem annyira a japán incidens miatt aggódunk, hanem mint menedzsment döntés nem találjuk a lehető legmegfelelőbbnek ezt a döntést. Koncentráljunk arra, hogy hogyan lehet előrelépni. Természetesen a kiválóságra kell koncentrálnunk, ugyanakkor a kohéziót is biztosítanunk kell a részvétel keretében az egész tudás gazdaságra kell koncentrálni, nem csak egyes ágazatokra. Ezért is oda kell figyelnünk az újabb tagállamokra, amelyek úgy érzik, hogy kimaradtak ebből a pénzből. Van tehát egy jelentős összeg, akár 50 milliárd euróról is szó lehet, ez megcélozza az új tagállamokat, és azt gondolom, hogy ennek révén is felzárkózhatnak ezt a pénzt, közelebb lehet hozni, össze lehet hangolni az FP7-es programhoz. Szeretném tudni, hogy ön szerint mennyire hatékonyan költik el ezeket a pénzeket, és ha már az FP8-asra is áttérhetünk, akkor ott pedig az a kérdés, hogy hogyan lehet a szinergiákat a regionális alapok keretében kialakítani, hogyan lehet közelebb hozni a, ezt a keretprogramot a regionális támogatások. Köszönöm szépen, időközben 11 hozzászóló jelentkezett, úgyhogy azt szeretném, hogy zárjuk most le, ez lenne a javaslatom, hogy zárjuk le a listát, és azt is kérem, hogy mindenki két percben szóljon csak hozzá. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Van Nisztelroj úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok témáról szót ejtettünk ez idáig. A kollégák arról is szóltak, hogy mennyire fontos a nemzetközivé válása ennek a területnek, és hogy melyek lennének a hetes kutatási keretprogramban eh, a prioritások. el, elhangzott itt sok téma, az együttműködés, a free floating intelligence kérdése, stb. stb. De az a helyzet, hogy a vállalatoknak megfelelően együtt kell működni a más régiókkal. Kínában akár azt is eldönthetik, hogy egész szektorokat felvásárolnak, és ez félelmet okozhat. Egy második pont a regionális alapok kérdése, amely ugye Kelet és Közép-Európát támogatja. Itt talán szigorúbb megállapodásokra van szükség. Itt látom a pozitív alakulását a dolgoknak eh, Csehországban, Lengyelországban. Itt van tehát valami előrelépés, de itt mégis még célirányosabban kell eljárnunk, hogy a kiválóságot támogassuk. Tehát az infrastruktúrális kutatást és in- innovációt még jobban kell koordinálni a jövőben. Aztán pedig, ami a kockázat alapot illeti, erről is volt már szó. Most az a, ugye az a fontos, hogy a kutatási infrastruktúrát úgy kell, hogy támogassuk, hogy ez az alap is részt vesz ebben, azonban ha megnézem az eredményeket, akkor itt még van tennivalónk. Hogyha megnézem tehát a keretprogramot, akkor meg kell néznünk, hogyan, azt kell néznünk, hogyan tudjuk a kutatási infrastruktúrán az eredményeket javítani. És még egy kérdés, ami a kockázat megosztási alapot illeti úgy gondolom támogatja a tanács, hogy ezt bevonjuk a finanszírozásba, azonban kérdés az, hogy így csináljuk-e tovább a dolgokat, vagy javítunk a kritériumokon, a feltételeken, és várjuk, hogy mi lesz az eredmény. És egy utolsó pont, az Innovációs Unió, szó van erről a dokumentumokban. Itt egy év, évente egy konventet kell rendezni a dokumentum szerint. Ezt úgy, én úgy értettem, hogy elgondolkozott azon a bizottság, hogy 2011 végén rendezi meg először ezt a konventet, és gyakorlatilag erre a parlament támogatásával kerülhet majd sor. Hogy áll ennek az előkészítése? Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Először is üdvözlöm Quinn biztos asszonyt itt, és boldog Szent Patrik napot kívánok neki. Én támogatom az innovációt és a kutatást. Azt gondolom, hogy ennek révén az új termékek a programjaink segítségével gyorsabban piacra kerülhetnek. Minél többet fektetünk az innovációba, annál több munkahely keletkezik. Ez teljesen szorosan kapcsolódik az iparpolitikánkhoz, és ami a kohéziót illeti az EU-n belül, én eh, egy sor vitában is már aláhúztam azt, hogy eh, egyes eh, új tagállamok nagyon szegényes kutatási infrastruktúrával rendelkeznek, ön pedig azt mondta, hogy speciális alapokat lehetne ennek a problémának a felszámolására kialakítani. Az ITRE bizottságban a hetes keretprogram időszakos jelentéséről idő közjelentéséről Ralf Arenberggel egy nagyon élénk vitát folytattunk, és amikor ugyanezt a kérdést feltettem, azt mondta, hogy a strukturális alapokat kell erre felhasználni. Ön úgy érti-e, érzi-e, hogy az új tagállamok számára további pénzeket ilyen módon kell eszerezni, mert én tudom, hogy van komoly verseny az egyes tagállamok között ezekért a pénzekért, és a az EU-n kívüli országok is versenyeznek ilyen forrásokért. Cukalasz kolléga. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani biztos asszonynak, azért, hogy ellátogatott hozzánk. Nagy figyelemmel ki, követtem az előadását, és a kollégáknak a hozzászólásait is. Szeretnék a leg fontos a politikai kérdésekre koncentrálni, amelyeket Odi úr említett. Úgy gondolom, hogy az arról szóló vita, hogy merre tart Európa a kutatás és innováció területén. Nos, ez a vita arra alapul, hogy a legfontosabb út a gazdasági növekedés támogatása. Ugyanakkor meg kell állapítani, hogy Európát jelenleg gazdasági válság sújtja, és azt is meg kell állapítanunk, hogy nemzetközi téren egyfajta eltolódás van az egyensúlyban. A növekedés nyugati térségből inkább Ázsiába tevődik át. Szeretnék éppen ezért kérdéseket föltenni azzal kapcsolatban, amit Ódi úr is említett. Azt kell, hogy mondjam, hogy kicsikét kényelmetlennek érzem magamat azzal kapcsolatban, hogy Európa saját jövőjét látja. Láttam adatokat, számokat, Eh, amelyek arról szólnak, hogy Európa, Európának milyen helyzete van a nemzetközi versenyben. Azt gondolom, hogy a Lisszaboni stratégia kudarcot vallott, eh, most azonban már itt van a 2020-ig terjedő stratégia, és most az a feladatunk, hogy kitaláljuk, hogy mit fogunk tenni 2020-ig, hogyan tudjuk elkerülni a Lisszaboni kudarcot. Nagyon sok kötelező döntést hoztunk a legkülönbözőbb területeken, a megújuló energiaforrások területén, stb. stb. Azonban talán most kötelező érvényű döntést hozhatunk arról is, hogy az hogy az állami támogatásokat 2015-ig rögzíteni kell. Aztán itt van a kohéziós és strukturális alapok kérdése, és ezek mélyen politikai kérdések. Hogyha kiválóságról szólunk, vagy a kohézióról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy egy támogató mechanizmusra van szükség itt az Európai Unióban, annak érdekében, hogy a gyengébb államok ne egyedül álljanak szemben a kutatási kihívásokkal. Köszönöm szépen. Odell Castillo asszony. Gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, köszönöm szépen, hogy itt van, és hogy még cserélhetünk önnel, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog a parlamentben. Nagyon konkrét témákat szeretnék megemlíteni. Az egyik, hogy az előző keretprogram áttekintése két következménye jár. Nagyon fontosak azok a következtetések, amikor a soron következő keretprogramot tervezünk meg. Rövid távon viszont az, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy azonnali hatállyal alkalmazunk új módosításokat annak érdekében, hogy jobbá tegyük azt a jelenleg is futó keretprogramot, amely 2013-ban ér véget. Konkrétan erről szeretnék beszélni. Nagyon sokszor olyan dolgokról beszélünk, amik alkalmazhatatlanok. Nagyon sok olyan kutatási terv van, amely elfogadott 2011-re és 2012-re. Ez azt jelenti, hogy a lehetőség arra, hogy módosítjuk ezeket a feltételeket, ezek lehet, ez, ez, ez, ez nem valósulhat meg. Ezek a módosítások jók lennének a távoli jövőre. olyan kérdések, amelyek a szakértők is kiemeltek, majd aztán a parlamentünk is néhány megjegyzést tett és módosítást javasolt. Az ön véleménye szerint mi az, amit már a hetedik eh, keretprogramban alkalmazni lehet, amit az értékelések, amire az értékelések rámutattak. Szerintem, hogy ez alapvető fontosság, ugyanis így módon gyakorlati szempontból közelítenénk meg a kérdést. Eh, um, Carvalho. Carvalho asszony. Thank you very much, President. I would like to thank Commission. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm a biztos asszonynak, hogy itt van köztünk. Első kérdésem az egyszerűsítésre vonatkozik. Üdvözöljük azokat az intézmények, intézkedéseket, amelyeket a bizottság már bevezetett vagy bejelentett. Azt gondolom, hogy vannak még olyan intézkedések, amelyek megjelennek a saját jelentésemben, illetve a bizottság közleményében, és amelyeket a pénzügyi rendelet átszabása nélkül is be lehet vezetni, akár a hetedik keretprogram köztes értékelése keretében is. Ugyanakkor vannak olyanok, amelyek szükségesek, amelyekhez szükséges a pénzügyi rendelkezések szabályozása, illetve átszabása. Ezekkel nyilván a Kokobu is majd foglalkozik. Az elviselhető hibahatára vonatkozik az egyik meglátásom. Azt gondolom, hogy ezt egyszerűen növelni nem megfelelő dolog, innovatívabb módozatot kell kitalálnunk, differenciálni az egyes kutatások, mondjuk a kis és nagy projektek között, tehát ezen a, ezzel kapcsolatban lennék kíváncsi az ön véleményére. A hetedik keretprogram felülvizsgálatát meg kell ragadnunk abból a szempontból is, hogy a szükséges változtatásokat elvégezzük. Van egy csomó jó dolog a hetes keretprogramban, amelyek nyilván megőrzésre méltóak, de a prioritások tekintetében már kiigazításra van szükség, például az energiát, az energetikát a program tervezése során nem tartották fontosnak, illetve az iparra kell nagyobb hangsúlyt kell fektetni, a mechanizmusokra is, például a GTI legyen nyitottabb, GTI-k legyenek nyitottabbak a kisvállalkozásokra, Eh, és programokat kell kialakítani a KKV-k eh, számára. Ön beszélt a nők részvételéről is. Azt gondolom, hogy ezt kiegészítve a fiatal kutatókat is, tudósokat is jobban be kell vonni ebbe a munkába. Tehát eh, az eszköz legyen úgy átalakítva, hogy a kutatási projektekre prog- programokba beszállhassák a fiatal kutatók és Komi úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos asszony bevezetőjét. Nagyon hasznos volt ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen irányt fogunk követni a jövőben. Egyetértek azzal, hogy jobban oda kell figyelni az innovációra, mert ez egy kulcsmozzanat, Ugyanakkor úgy vélem, hogy a fiatal kutatók, illetve a nő kutatók támogatása egy nagyon fontos kérdés. Carvalho asszony és ezt mondta, és javasolnám, hogy vegye külön kategóriánként a fiatal női kutatók. Az én országomban legalábbis nagyon sokan vannak ők, és nagyon nehéz körülmények között. Olaszországban, Olaszország egy olyan ország, amelyik nagyon kevés finanszírozás, kevés forrást kap, mi magunk is belsőleg ellenőrizzük, illetve elemezzük ezt a helyzetet. Lehet, hogy nem európai problémáról van szó, hanem tagállami problémáról van szó, de ennek utána akarunk nézni. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság miként kíván egyensúlyt hozni az innováció és az alkalmazott kutatás között. Én úgy vélem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés tekintettel a nyolcadik keretprogramra. Köszönöm szépen, Angelika Nipler. Köszönöm szépen, elnök úr. A időrövidségre tekintettel csak két témáról szólnék, és szeretném megköszönni, hogy biztos asszony eljött hozzánk. Tekintettel a Japánban bekövetkezett katasztrófára, e- egész egyszerűen azt szeretném csak kérdezni, hogy van-e valami e, fejlemény azzal kapcsolatban, hogy például az akkumulátorokkal kapcsolatos és a tárolási technológiával kapcsolatos, tehát az energiabiztonsággal kapcsolatos kutatásokra kiterjesztik a támogatásokat, és itt támogatják a további innovációt. Egy második pont, amiről szeretnék szólni, pedig az lenne, hogy a, a, mi történik a társadalom tudományokkal, Olyan hírek terjengenek, hogy a kutatási keret programban nem kívánják a társadalom tudományokat olyan mértékben te, támogatni, mint eddig. Ezt én helytelennek tartom. Szeretném ezért megkérdezni, hogy ebbe az irányba gondolkodnak-e, vagy máshogy látják ezt a helyzetet. Köszönöm szépen. Az a problémám, hogy még két-három kolléga jelentkezett hozzászólásra. Ők későn érkeztek. Nagyon sajnos le kellett már zárnunk a hozzászólók listát, úgyhogy most folytatjuk tovább a listát. Van Árkis úr. Chair, welcome, Commissioner. Um, I have a few uh, uh, questions about... Köszönöm. Elnök úr, biztos asszony, nekem a keretprogram és az Innovációs Unió összefüggéseiről lenne kérdésem. Az Innovációs Unió mennyiben fogja a következő keretprogramot irányítani, vagy éppen nem fogja? Ön beszélt a nagy társadalmi kihívásokról. A nagy társadalmi kihívások lesznek-e a kulcs tényező a keretprogram megfogalmazása során, tehát mondjuk hogyha három vagy négy ilyen nagy társadalmi kihívást azonosítunk, akkor a keretprogramot ezekhez igazítja, például mondjuk három fő témához, tehát hogyha három ilyen kihívás van, akkor három részre fogja osztani, vagy pedig inkább a kutatás irányába fogja felszabdalni, illetve felosztani a keretprogramot. Az innovációs partnerségekkel kapcsolatban pedig az lenne a kérdésem, hogy ezeket hogyan lehetne a keretprogrammal összhangba hozni, illetve a keretprogram végrehajtása során az innovációs partnerségeket ösztönzik-e. Az innovációs partnerségekkel kapcsolatban nekem vannak bizonyos aggájaim, mert az innovációs partnerségek azok ebburjánzanak az egész Európai Unióban. Nagyon örülök annak, hogy mindenki talált egy új eszközt magának, de ezt a parlament eddig még nem tudta lefedni, mi nekünk ebbe nem volt beleszólásunk eddig, tehát az innovációs partnerségek létrehozásának témakörében mi hogyan illünk a képbe. A másik dolog az összpontosítás, a prioritások megszabása, illetve adott esetben a prioritás listáról való eltávolítás, hogyha éppen az szükséges. Tehát hogyan fogják a prioritásokat megállapítani, illetve később felülvizsgálni. Mert eh, ahogy mondtam, hogy eh, a, nem feltétlenül ezeknek a nagy társadalmi kívásoknak kell irányítani a munkánkat. Eh, hogyan fognak tehát a következő keretprogramban ezekkel a problémákkal foglalkozni. A pénz, a finanszírozásról pedig a kockázat alapú tőke szerepét szeretném megkérdezni. Kirek úr. Ja bym chciał pani komisarz polemizować e, z panią, jak chodzi o... E, Köszönöm szépen. Kicsit szeretnék polemizálni önnel, ami a kiválóság elvet illeti, mert mindenki lehet kiváló, ez egy pontatlan kifejezés, amely bizonyos tudományos körökben nem túl jó elveket alkalmaz a minősítésre, illetve az Európai Unió számára a legfontosabb problémák mm, azonosítására mm, mm, nem mindig a legjobb megoldást alkalmazzák a problémák megoldására. Hogyha ez a, ezt a megoldást alkalmazok, akkor a közép-európai lehetőségeket, tudományos lehetőségeket nem nagyon fog tudni kiaknázni. Az igazi, a valóságot kell nézni, úgy, ahogy a bónuszprogramban ez megtörtént. Köszönöm. Köszönöm szépen, Madurel asszony. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm, biztos asszony. Köszönöm. Nagyon hasznos ez az eszmecsere és nagyon fontos, hogy beszéljünk a tudományvilágának a jövőjét az Európai Unióban. Én egy aggályomat szeretném kifejezni önnek. Egyetértek önnel, hogy nagyon fontos, hogy világos legyen a célkitűzés és az üzenet, amit továbbítani szeretnénk a lakossághoz. És úgy vélem, hogy az egyik legfontosabb üzenet, amit továbbítanunk kell, az az egyensúly. És nem biztos, hogy ez sikerül továbbítani. Egyensúly, hogy megfelelő módon támogatjuk az alapkutatást, hogy megfelelő módon támogatjuk az innovációt, támogatjuk az egyensúlyt és a folytonosságot a hatodik eh, keretprogramtól kiindulva, ugyanis úgy véljük, hogy ez nagyon fontos, hogy a kihívásokat le tudjuk győzni. Egyelőre viszont azt látjuk, hogy a bizonytalanság van, és a folytonosság nincs biztosítva konszolidált kutatóközpontokat támogatni kell, akik jó munkát végeznek, az fiatal kutatókat is kell támogatni, költségvetési egyensúlyt kell biztosítani, és jobban kell koordinálni a stratégiákat a nemzet és regionális kutatóprogramokkal. Egyértelmű, hogy kiegyensúlyozottan kell növelni a kutatók számát, az, az arányukat ezer lakosra vetítve annak érdekében, hogy azt a szintet elérjük, amit a versenytársaink elértek. Én úgy vélem, hogyha ezt megtennék, nem csak a kutatókat tudnak megnyugtatni, hanem az összes szereplőt, a technológia, innovációt területen, és ezzel tudnánk egy jövőt biztosítani az innovációnak, a kutatásnak, a fejlesztésnek. Biztos vagyok abban, hogy a bizottság hallotta ezeket eh, a hangokat, hogy ez a hangulat a tudósok és a kutatók világában. Én csak továbbítottam ezt. Köszönöm. Túlja asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos asszony, nagyon világos volt a bevezetője, és tudjuk, hogy ön nagy szenvedéllyel kezeli ezt a kérdést. A témát, amit érinteni szeretnék, egy sokkal konkrétabb kérdés, amelyek pedig a források kérdése. Tudjuk, hogy van egy kiegyensúlyozatlanság a 2020-as stat stratégia célkitűzései között és a források között. Tehát, hogyha a forrásokat nem tudjuk biztosítani, akkor nem fogjuk tudni elérni a célkitűzéseinket. Grotett képviselő is rámutatott erre, rámutatott Tajani biztos úrra, és azt látjuk, hogy nagyon sok technológia más országokba vándorol. Nagyon fontos, hogy azok a biztosak is foglalkozzanak ezzel, akik ténylegek körül, a téma körül vannak. Volt tegnap egy megbeszélés, az Európa Központi Bank elnöke azt mondta, hogy a válság közepette nagy kérdések merülnek föl, hogy hova irányítani a forrásokat. Hogyha megnézzük a 2011-es, 2012-es forrásokat, a célunk az, hogy legalább megtartsuk az előirányzott forrásokat, de úgy vélem, hogy a jövőt illetően többet kell elérni. Tehát olyan befektetéseket, olyan pénzkihelyezéseket kell eszközölni, amelyek elindítják, amelyek egyfajta ékelv alapján tovább mozdítják a kutatást. Garanciákat kell nyújtani a befektetéseknek, valamilyen módon a kockázat megosztást is meg kell oldani, úgy, ahogy a hetes keretprogramban ez elindult. Olyan öm, eszközöket kell kidolgozni, amelyik ezt a megsoroz, megszoros sokszorozási effektust kiváltják. Tehát eh, értékelni kell, értéket kell adni az európai kutatás, kutatásoknak, össze kell kötni a koalíciós alappal, és úgy vélem, hogy nagyon sok ilyen eh, eszköz kell, eh, eszköz között kell kapcsolatot létrehozni annak érdekében, hogy tényleg hasznos legyen a kutatás és fejlesztés. Krisztián Éler. Hogyha tárgyalagos vitától kicsit eltávolodunk, akkor azt meg kell alapítanunk, hogy 20 százalékos forrás szeretnénk a 8-as kutatási keretprogramba. Júniusig, nyárig van csak időnk, hogy meghozzuk azt a kompromisszumos döntést, amely többséget biztosít. Tehát gyakorlatilag a régi tagállamok és az új tagállamok között kell kompromisszumot találni. Hogyha belemegyünk a részletekbe, akkor talán azt mondhatjuk, a kompromisszum nem túl korai, ugyanis nehéz a költségvetési helyzet a régi tagállamok a kiválóság elve miatt Eh, aggódnak, és nincsen politikai érdek náluk, hogy előre lépéseket tegyenek. Az új, a csatlakozó államok viszont azt, a fogják, azt fogják kérdezni, hogy mi van a Galileóval és a többi egyéb ilyen programmal. Éppen ezért most már ideje korán kompromisszumot kell keresnünk, hogyha ezt nem sikerül, és eh, tovább vitatkozunk a nyolcadik kutatási keretprogramról, akkor ez azzal fog járni, hogy nem lesz érdemi költségvetési forrásunk. Éppen ezért az lenne a javaslatom, hogy a lehető leggyorsabban, tehát a zöld könyvvel, már a zöld könyvben egy alapvető kijelentést tegyünk a költségvetési forrásokkal kapcsolatban, hogyha a több éves pénzügyi keretről beszélünk, akkor már ennek keretében évvégéig vitát kell folytatnunk tehát a forrásokról. Egyrészt tehát legalább 20-25 százalékos forrást kell kérnünk, és ebben a döntő kérdésben kompromisszumot kell e, elérnünk. A legkülönbözőbb okokból e, megosztottak vagyunk ebben a kérdésben, mind a parlament, mind a tanácsban, és ez az, fog vezetni, hogy nem lesznek forrásaink. Éppen ezért azt támogatnám kifejezetten, hogy a zöld könyvelek politikai jelzést küldjünk, és alapvetően határozzuk meg a jövőben mutató irányokat, különben elveszítjük ezt a forrásokért folytatott csatát. Ugyanis az FP7 keretében a legutolsó pillanatig vitatkoztunk erről a kérdésről, és ez egy nagy gyengesége ennek a keretprogramnak. Nagyon nagy erőnkbe került, hogy megszerezzük azokat a pénzeket, amelyek elveszni látszottak, nehezen tudtuk visszaszerezni a pénzeket, és gyakorlatilag csak szimbolikus növekedés sikerült elérnünk ezen a téren. Éppen ezért most már ideje korán, sokkal okosabban most kell cselekednünk, és ki kell alakítunk az elképzelésünket a nyilvánosság számára, hogy mennyi pénzre van szükségünk. Köszönöm szépen. Ez volt az utolsó hozzászólás, a hozzászók listája szerint még 10 percünk van, éppen ezért a biztos asszonynak szeretném megadni a szót, hogy néhány kérdésre megkíséreljen választ adni talán ez nem lesz túl egyszerű az idő rövidségére tekintettel, de talán a leglényegesebb kérdésekre összpontosíthatunk. 10 Tíz perc valóban tényleg nem elég hosszú idő ahhoz, hogy minden felvetésre reagáljak, de majd blokkosítom őket, így könnyebb lesz. Először is, hogyha arról a, arról a vitáról beszélünk, amely eh, az FP hét felülvizsgálata során is felmerült. Nevezetesen vannak olyan országok, amelyek nagyon sok hasznot húznak ebből a programból, mások kevésbé. Tudni kell, hogy praktikus erőfeszítéseket tettünk az új tagállamok megsegítésére. Aktívan próbáltunk egész Európából értékelési szakértőket kialakítani, illetve rekrutálni. Nemzeti kontaktpontokat állítottunk fel, az újabb és régebbi tagállamok kontaktpontjait párokba rendeztük, és amennyiben pedig rendszerelvű alulteljesítés, illetve felzárkolás hiányt azonosítunk, akkor külön lépéseket teszünk hogyha azokat a tényezőket vizsgáljuk, amelyek miatt egyes országok alulreprezentáltak, nos, egyelőre mi ezeket csoportosítani és azonosítani szeretnénk a tagállamok, az érdekeltek részvételével, mert most még tanulási folyamat van, bizonyos tanulságokat kell levonni a megfigyelhető tényekből, nagyon fontos, hogy ezek a tagállamok is kiváló kutatási infrastruktúrákat építsenek ki, mert a miniszterek és a parlamenti képviselők ezekből az új tagállamokból azt mondják, hogy a legjobb kutatóik elhagyják a hazájukat más európai országokba, de e, máshova is, keletről nyugatra történik ilyen agyelszívás, és hogyha az infrastruktúra kiépülne, akkor talán jobban lehetne megtartani ezeket a kutatókat. E, két oldalú viszonyra van szükség a feltörekvő országokkal is. Van egy eh, magas szintű szakértői csoportunk Kínával, eh, tavaly decemberben Pekingben találkoztunk, idén pedig eh, itt fogunk. Idén még Kínába látogatok én magam is, és felvetem ezt a kérdést, ez rendkívül fontos kérdés mindenki számára itt nyugaton, de különösen az EU számára. Ami pedig az egyszerűsítést illeti, én mindig utalok eh, Maria Cavallo képviselőasszony kiváló jelentésére, mert az alapozta meg mindazon egyszerűsítő intézkedéseket, amelyekre szükségünk van. És én sokszor mondtam azt is, hogy az egyszerűsítő intézkedések közül azokat, amelyeket egyedül meghozhatunk, létrehozhatunk, azokat mi már megléptük, és mint ahogy Kavaljó is asszony, mond, asszony is mondta, az egyszerűsítés egyéb elemeit most pedig a tanácssal és a parlamenttel együtt kell meglépni. A, amikor a Kavaljó jelentést meg szavazták, akkor ezek az intézkedések benne voltak a jelentésben, és most fontos, hogy végrehajtsuk ezeket, a jelentés, ezeket az intézkedéseket. Az etó kérdése is felmerült. Mint ahogy ez, ez egy nehezen kezelhető kérdés. A tavalyi költségvetési szavazás során a egyharmad származott az FP7-ből és kétharmad egyéb forrásokból. Mi szerettük volna az egyharmados arányt megváltoztatni, de mindannyian tudjuk, hogy ez nem sikerülhetett a tavalyi költségvetési környezetben. Egy megoldást szeretnénk találni, és fontos, hogy megtaláljuk, mert ez fontos azoknak az országoknak és cégeknek, amelyek most szerződéskötés előtt állnak, illetve a Egyesült Királyságban a chat facility továbbéléséhez is ez szükséges. E, a nukleáris biztonság kérdését is felvetette e, Nibler asszony a japán eseményekkel kapcsolatban, és én tudom, hogy Ötinger e, biztos úrral fognak majd beszélni, aki a nukleáris energia fő felelőse. Szerintünk Közvetlen következmények egyelőre nincsenek. Minden tagállamban a sugárzási szint eh, megfelelő, illetve nem változott. A, az EU a küri rendszert használja, amely egy eh, értékelési és riasztási rendszer, hogyha egy tagállam eh, nagyobb értéket mér, akkor a többinek azonnal jelzi. Ugyanakkor a tagállami felelősség, a tagállamok felelőssége elsősorban az atomerőművek működtetése, illetve az engedélyek kiadása, valamint a feltételek betartása, de biztos vagyok abban, hogy Günther Ottinger ennél részletesebben fog majd beszélni erről a kérdésről. Az EIP-n belül az Európai Parlament feladatát is felvetették, Eh, a demográfiai változásokkal kapcsolatban hozandó intézkedésekben is szerepe lesz az Európai Parlamentnek. A bizottság eh, például Buzek urat is felkéri majd az ebben a munkában való részvételre eh, azt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy nagyon komoly vitát folytattunk a partnerségek kialakítása területén eh, kísérleti projekteket kívánunk eh, indítani az aktív öregedéssel kapcsolatban, és a, a kísérleti projektet a tanács is támogatja. Alapvetően arról van szó, hogy az Európai Innovációs Partnerségek eh, kialakítása területén szeretnénk a nehézségeket megvizsgálni, illetve azokat kiavítani, mielőtt új innovációs partnerségek lesznek felállítva. Nagyon sokan akarnak ilyen innovációs partnerséget létrehozni. Ugyanakkor szigorúak lesznek a feltételek azzal kapcsolatban, hogy mit nevezünk partnerségnek, és mikor kapnak ezek eh, támogatást. Ugyanakkor az is igaz, hogy eh, a tanács kötelez bennünket arra, hogy a következő innovációs partnerség elindítása előtt eh, ezt a vitát újra megnyissuk, de akár ezt pozitív fényben is lehet látni. Képviselők beszéltek eh, a régiókról is. Brüsszelben júliusban egy konferenciát rendezünk, amelynek a célja az, hogy felmérjük, hogy hogyan lehetne az FP7-es programokat eh, a régiók szempontjából jobban felhasználni. Én magam is, amikor látogatást teszek tagállami régiókban, akkor azt a panaszt hallom, hogy nem vesznek részt eléggé, nem tudnak részt venni ebben a munkában, jobban szeretnének részt venni ebben a munkában. Ami az ERS FF-et illeti. Itt ezen belül egy KKV eszközt szeretnénk kialakítani, amely a KKV-k támogatásának lenne egy eszköze és azt is tudni kell, hogy Rén úr portfólióján belül innovatív pénzügyi eszközök kialakításának lehetőségét is vizsgálják. Megint csak egy olyan témáról van szó, amely az önök bizottságát is érdekelheti. Az Európai Befektetési Bank, illetve az Európai Befektetési Alap szakértői is részt vesznek ebben a munkacsoportban, ők magyarázzák meg, hogy mi az, ami lehetséges, és mi az, ami nem, illetve hogy hol tudnának ők segíteni a jövőbeni költségvetés kialakítása szempontjából. Ami a jövőbeni költségvetést illeti, a parlament és a tanács rendelkezik itt hatáskörökkel. Én ettől a bizottságtól támogatást remélek, hogy a költségvetés, a kutatást és fejlesztést a jövőbeni költségvetés is szolgálja. Ami pedig a főigazgatóság átszervezését illeti, én nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy a társadalomtudományok háttérbe szorulnak, illetve azt a benyomást kelteni, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket fontosabbnak ítélünk, másokat kevésbé fontosabbnak. Egész egyszerűen arról van szó, hogy támogatni kívánunk mindent, ugyanakkor a közös stratégiai keret az a globális társadalmi kívásokhoz igazodik a kutatás során mi a legnagyobb kihívásokra szeretnénk válaszokat találni. Itt az alapkutatások fontosságát hangsúlyozom, mert nem fogjuk megtalálni ezeket a megoldásokat a kihívásokra, hogyha a legkitűnőbb alapkutatásokat nem tudjuk idevonzani az Európai Unióba. Elnézést kérek, hogy ilyen kevés idő állt rendelkezésre, illetve nem volt időm minden kérdésre válaszolni, de akár kétoldalú megbeszélések formájában is szívesen válaszolok a további kérdéseikre. Köszönöm. Ganz herzlichen Dank. Köszönjük szépen, hogy időt szakított arra, hogy eltogatott hozzánk, tájékoztatást adott, és ma is a jó együttműködésről tett tanúbizonyságot. Úgy gondolom, hogy a következő hetekben, hónapokban még rendkívül érdekes viták állnak előttünk. Köszönöm szépen! Thank you. Thank you. I know. Of course it is. It's always problem. <laughs> Thank you very much. Thank you. Thank you. Good. Ladies and gentlemen, sind wir soweit? Kedves kollégák, készen állunk a szavazásra? Haben Sie all Ihre Karten dabei? Mindenkinél itt van a kártyája. Can we begin, beginnen? Kedves kollégák, akkor elkezdenénk a szavazást. Majd kicsit módosult a, a napi rendünk, azonban ez még terve van véve, hogy szavazunk. Szavazunk a globális navigációs műhold rendszer kormányzati ellenőrzésű szolgáltatásaihoz való hozzáférésről mely műholdas navigációs rendszer a Galileo program keretében valósult meg. Úgy gondolom, hogy ha mindenki itt van, akkor el is kezdhetjük a szavazást. Kapaszkodjanak, elkezdjük. 23. módosít indítvány, ki, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadva. AFET 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. AFET 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. AFET 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. Elnézést, elfelejtettem a tartózkodást. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. A FED 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. A FED 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. A FE 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most az AFET 20-astól 21-est, 22-est, 24-est, 23-ast és 6-osat e, egybe fogjuk e, megszavazni. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. A FED 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os AFET mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es affet mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as affet mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. Gyakorlatilag mindent blokkosítva megszavazhatunk volna, akkor sokkal rövidebb lenne a szavazás. Jó, 29-es affet mellette ellene tartózkodás elfogadva. AFET 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es AFET mellett ellene tartózkodás elfogadva. 32-es AFET mellett 32-es. Tehát mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as AFET mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es AFET mellett ellene tartózkodás elfogadva. 32-es módosító indítvány, Lambert kolléga szóbeli módosítójával kitámogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Most jönnek az Annex 33-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. AFET 35-ös mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. AFET 1 mellett ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellett ellene tartózkodás elfogadva. AFET 3-as mellett ellene tartózkodás nem fogadtuk el. 15-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. AFET 2-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellett ellen tartózkodás elfogadva. 3-as ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. AFET 4-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 4-es számú mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadva. A FET 5-ös ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. A FET 8-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. A FET 10-es mellett ki van, ki van ellene, tartózkodás elfogadva. A FET 11-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 22-es Lambert kolléga a módosítójával, szobai módosítójával mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es Lambert kolléga szóbeli módosítójával ki van mellette, ki van ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk. 13-as mellett ki van, ki van ellene. 12-eset ellenőrizzük, hogy tiszta legyen a helyzet. Jó, tehát 12-eset ellenőrizzük, hogy használjuk is a gépet valamire. Megnyitom a szavazást. Egy e, néppárti szavazóval több van. Zárom a szavazást. Az eredmény pedig, hogy hogy szűken, de elutasítottuk. Jó, hogy leellenőriztük az eredményt. Kinek volt ez az okos ötlet? Álljon föl egyes. Elnézést, tehát 13-as ki van mellette, ki van ellene tartózkodás, elutasítottuk. A FET 17-es ki van mellette, ki van elnézés 7-es, tehát mellett, a 7 a FET 7-es mellett, ezt elfogadtuk, és most a vég, záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Megnyithatom a szavazást? Most. Tehát megnyitottam a szavazást. Egy néppárti túl, egy néppárti szavazattal több van még egy néppártival több van. Most pedig lezárom a szavazást. Világos az eredmény. Most pedig Glante úr kap szót zárásképpen. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönetet mondok az árnyékelőadóknak, a titkárságnak, köszönöm a kompromisszumkészséget, és remélem, hogy ez a kompromisszumkészség aztán majd a tanácsi ülésnél és az informális tanácskozásoknál a tanácsban mindenképpen folytatást kap majd. Elnök, köszönöm szépen én is a munkát, a gyors szavazást, most pedig folytatjuk a napirendet, áttérünk a következő napirendi pontra, hogyha megengedik nevezetesen a tízes napi rendi pontra, ami az európai szélesávú hozzáférésről szól. Itt Niki Cavella kolléganőnk volt a jelentéstevő. Hogyha szólni szeretnének, illetve ha beszélgetni szeretnék, akkor kérem, hogy gyorsan hagyják el a termet, vagy legalábbis csöndben tegyék, amit tesznek. Cavella hát asszony kap szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm. A jelentés célja az, hogy kiegyensúlyozott, mindent figyelembe vevő dokumentumot hozzunk létre, amely figyelembe veszi az Európai Bizottság és a tagállamok véleményét is, illetve ösztönzőket ad a polgárok, az érdekeltek, a fogyasztók számára. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! In 2003 2003-ban a bizottság kijelentette, hogy az internetes hozzáférés alapvető jognak minősül. Azóta a szélessávú szolgáltatás töretlenül fejlődik. 2010 júliusában a broadbandet joggá tették, csak úgy, mint amilyen jog az oktatáshoz való hozzáférés például. A törvény kimondja, hogy legalább egy megabites broadband kapcsolatra, szélessávú kapcsolatra jogosult bármelyik polgár. 2011-től a spanyol szolgáltatók pedig arra vannak ösztönözve, hogy az alapellátás területén megfelelő árképzést alkalmazzanak a rövidtávú célkitűzésünk az kell, hogy legyen, hogy 2013-ra ezt az sávú ellátást biztosítsuk, minimális célkitűzésekkel megcélozva a távoli területeket, periférikus területeket, a városi területeken pedig 24 megabit legyen a célkitűzés. Ezeket Core City-nek hívja a jelentést. A 2020-as célkitűzések keretében úgy gondolom, hogy a célok eléréséhez a benchmarkokra van szükség, tehát 2015-re, 2018-ra külön benchmarkokra van szükség, melyek érvényesek lennének egyrészt az EU-ban, másrészt pedig az egyes tagállamokban. Semmi kétség sem fér ahhoz, hogy az egyik legnagyobb probléma a finanszírozás kérdése. 2010-ben az állami támogatás elérte az 1,8 milliárd eurót. Becslések szerint a eh, eh, százas megabit eh, kiterjesztése 200-300 milliárd euróba kerülne, és 38-58 milliárd euró szükséges a 100%-os lefedettség elővarázsolására vagy kialakítására 30 megabites sebességnél. Tehát komolyak a költségek, mindezt figyelembe véve innovatív módokat kell találnunk a finanszírozásra. Ez egy hatalmas projekt. Figyelembe kell vennünk a PPP szerepét, itt társfinanszírozás is lehetséges. Ezen túlmenően az EU alapok kapacitását is növelni kell, illetve az abszorpciós képességeket javítani kell. EU projektkötvény kibocsátások megfontolása is szükséges. Ez a folyamat már elkezdődött. Szerintünk a szélessávú hozzáférése egy nagy infrastruktúra projektnek nevezhető, amelyet ilyen projektkötvényekkel is lehetne finanszírozni. 4 millió európai élvez már fényoptikai eh, behálozottságot, ugyanakkor Korea és Japán jobban ellátott ezen a területen. Nem szabad elfelejtenünk, hogy különböző piacokról van szó, és a jelenlegi számok összehasonlítása nem feltétlenül méltányos. A gazdasági fejlődést eh, is előmozdíthatja az alapvető infrastruktúrák eh, optikai hálózatba való becsatolása, iskoláké például, mert eh, ezek eh, a szolgáltatások is hozzájárulnak eh, a gazdasági fejlődéshez. Szeretném felhívni a figyelmet a román példára, eh, ugyanis ott noha a megfelelő infrastruktúra még nem létezik, az optikai szálak lakásokba való bekötésébe nagyon komoly összegeket investáltak, mégpedig a telefonpóznák segítségével, így elkerülve a mélyépítési költségeket. Elnök úr, beszélhetnék még órákig ezekről a fontos dolgokról, de érdekel a kollégák véleménye is. Mielőtt azonban befejezném a felvezetés, két dologra hívnám még fel a figyelmet a szélessávú hozzáférés érdekében tett erőfeszítéseink elvesznek, hogyha a kiberbiztonságot nem teremtjük meg. Az egyetemes szolgáltatás kötelezettség pedig megint egy olyan kérdés, amely szakértői megbeszéléseket igényel. Lesz egy közlemény az Európai Bizottság részéről május vége, végén vagy június elején. Ezért eh, azt gondolom, hogy eh, a későbbi jelentésben visszatérhetünk a kérdésre. Köszönöm a figyelmet, és állok az együttműködés elé, Remélem, hogy egy kiegyensúlyozott jelentést tudunk létrehozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Időközben már 8 hozzászólás jelentkezett. Az lenne a kérdésem, hogy mindenki egy-két percre korlátozza a hozzászólását, Valjáni asszony. Uh, Köszönöm, szeretném először is uh, Szavalasszonynak gratulálni a kiegyensúlyozott jelentéshez. Ön említi az EU Telekom irányelv összes alapvető kitételét, elveket, mindezt én is üdvözlöm. Kitért az állami támogatásra is, ugyanakkor az Európai Bizottság közleménye kifejezetten az állami támogatásról szól, furcsa lett volna, ha nem említik. Én azt gondolom, hogy a versenytorzítás elkerülése érdekében nincs szükség állami ö, támogatásra, ugyanakkor a vidéki területek hálózatba vonásához ez elkerülhetetlen lehet. Célkitűzések egyre nagyobb szerepet játszanak az EU politikában, a digitális agenda keretében létrehozott célkitűzések, nevezetesen az, hogy 2020-ra 25% a háztartásoknak 100 megabit per másodpercnél jobb, gyorsabb internet elérést eléréssel rendelkezzen. Ez fontos, és ennek nyilvánvalóan vannak következményei. Ami a 29-es cikket illeti, én eh, nem értek egyet a Task Force eh, felállításával, nem akarok új bürokratikus intézményeket, bürokratikus eszközöket, és nem teljesen világos, hogy ez a Task Force milyen feladatra lenne felállítva, nem látok benne hozzáadott értéket, és úgy gondolom, hogy egy ilyen munkacsoport eh, a nagy szereplők hatókörébe kerülne, és ez maga is torzítaná a döntéshozatalt. Hármas bekezdésben említi a kiberbiztonságot, ami szerintem is nagyon fontos. Ezt még megkívánjuk erősíteni majd módosító indítványjal, amikor a Digital Highway-t kiépítjük, és erre pénzeket költünk, akkor a rendszer, illetve biztonság kérdésére is oda kell figyelnünk. Szóval asszony említette román példát, én román vagyok, és remélem, hogy a román befektetések módszere nem lesz kritériuma a gazdasági növekedési eh, eh, számok értékelésének. Eh, az a tény pedig, hogy nincsen a föld alatt a hálózat, az kifejezetten rossz dolog, mert nagyvárosokban csúnya összképet fest ez a sok vezeték, tehát mi kifejezetten arra szeretnénk bátorítani a vállalatokat, hogy ezeket az optikai kábeleket a földbe tegyék. Mr. Köszönöm. Elnök úr, én is szeretném megköszönni a raportőrnek, Szavale asszonynak a munkáját. Nagyon átlátható módon dolgoztunk együtt, és készítettük elő ezt a jelentést. Néhány dologra szeretnék koncentrálni amely azt gondolom, hogy javíthat a jelentésem. Az első a hálózat semlegesség, illetve az egyetemes szolgáltatások nyújtása. Amikor arról beszélünk, hogy mindenki számára legyen hozzáférhető a broadband, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy pénzügyileg, technikailag hogyan lehet biztosítani mindezt az összes felhasználónak. Ami pedig a széles sáv fejlesztését illeti, ott az ICT, illetve a cloud computing körével össze kellene kötni mindezt, a technológia fejlődésével összhangban szeretném támogatásomról biztosítani a kiberbiztonság témájában elmondottakat. Nem csak erre szeretnénk ösztönözni az Európai Bizottságot, és nem csak ezen okokból kifolyólag, hanem sokkal szélesebb körű megfontolásból is szeretnénk a hálózatbiztonság elérésére sarkalni az Európai Bizottságot. Az Aldés kollégát eh, is támogatom, a, aki a Task Force-ról szólt. Ez a munkacsoport az én értelmezésemben a stakeholdereket, az összes érdekelt felett magába foglalná, tehát nem csak a legnagyobb játékosokat, hanem a kisebb, közepes vállalkozásokat is, és az egyéb érdekelteket együtt dolgoznák ki a stratégiát. Van egy sor pénzügyi kérdés, a, a magánbefektetések ösztönzésének módjával kapcsolatban azt gondolom, hogy ez lenne a e, legfontosabb, bár az állami hozzájárulás sem elhanyagolható, mert állami pénzek nélkül 100%-os lefedettség nem biztosítható. Végezetül pedig a régiók e, jobb bevonását is szeretném látni. Högmark kolléga. Uh, köszönöm, elnök úr, és köszönöm a raportőrnek is. Három dolgot tennék a témához. Először is a hálózat a kibertér biztonsága eh, nagyon fontos, ahogy fejlődik az internet. Második dolog, és erről már beszéltünk, örülök, hogy szerepel a jelentésben is, Növelnünk kell az ambícióinkat, merjünk gondolkodni, nagyot gondolni. A raportőr is mondta, hogy magas szintű célkitűzések megfogalmazása rendkívül egyszerű. Mégis a gondolkodásmódunkat meg kell változtatni, mert ha nem vagyunk elkötelezettek amellett, hogy a leggyorsabb sebességet, a legnagyobb sebességet tegyük célkitűzésé, akkor azt mások fogják megtenni helyettünk. Ez nem csak politikai döntés kérdése, megfelelő befektetési az is szükségesek ezek a célkitűzések. Ezért is kell a kereskedelmi befektetők előtt kinyitni a piacot, mert látjuk, hogy a leggyorsabb fejlődést így lehet elérni a széles sáv területén. Ez egy paradoxon egyfelől, mert hogyha bevonjuk az adófizetőket, akkor azzal valójában korlátozzuk a, ennek a területnek a fejlődését. Ezt, ez elég jól látható, ha megnézzük a tagállamok költségvetését az elkövetkezendő évtizedekre vonatkozóan, akkor azt látjuk, hogy sok kiadásra nincsen lehetőség az állami költségvetésekből. Tehát itt a kereskedelmi alapú beruházásokra kell inkább támaszkodni. E, elvi szinten pedig az állami támogatások e, e, szerepéről beszélnék azokon a területeken, ahol egyébként nem lenne fejlődés. Ez az állami támogatások szükségesek ahhoz, hogy eh, már most magasabb kapacitást érjünk el olyan területeken, amelyek iránt a kereskedelmi eh, alapon működő cégek egyelőre nem, é, amelyek iránt nem érdeklődnek. Tehát a kapacitás kiépítéséről van szó, de alá kell húzni, hogy eh, a kereskedelmi alapon működő cégeké legyen az elsőbség, és másodszorban az állami szerepvállalás. Brezina kolléga. Za velmi dobrou zprávu eh, a nemám... Köszönöm a nagyszerű jelentést. Nekem semmi kifogásom nincs a politikai célkitűzések ellen, nevezetesen, hogy politikailag mondjuk ki a széles sávsebesség növelésének szükségességét, illetve az ellen sincs kifogásom, hogy a lehető legszélesebb körben elterjesszük ezt a szolgáltatást. De a semlegesség kérdéséhez azt mondanám, hogy a szélessávú hozzáférést, ahogy a jelentés is mondja, számos technológián keresztül lehet biztosítani, rész, kábel, üvegszál, fix és mobilvezeték nélkül, eh, műholdas, stb. A kilences pontban pedig, ahol a digitális frekvencia töbletről beszélünk, ott beszélünk a technológia semlegességről is. Eh, itt azonban egy kivételt kell tennünk, a műholdat mert ha azt vizsgáljuk, azt nézzük, hogy mire képesek a műholdak, akkor azt látjuk, hogy ezek a legtávolabbi transmitterek, nincsen ennél távolabbi a műholdaknak ugyanis konkrét feladataik vannak. Én pedig a műholdak által használt frekvenciákat szeretném megvédeni az interferenciától, azért, hogy a műholdak megfelelően tudjanak működni. Kolléga De Angelis. De Angelis kolléga. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. A széles internet hozzáférés nagyon sokat adhat, főleg a gazdasági válságból való kilendülésben. Ugyanúgy, ahogy az 800-as évek végén az elektromosság hozott egy nagy fellendülést. Nagyon fontos tehát verseny szempontjából, és szükséges az állami támogatás, ugyanis ez a legjobb garantája annak, hogy elérjük ezt a célkitűzést 2020-ig. Három kérdést szeretnék felvetni, ami szerintem elsődleges fontosságú. A nyitott verseny, a demokratikus hozzáférés a hálózathoz. először is a fenntartható verseny kell létrehozni. Nyitott rendszerek a létrehozásával és ebben szerepet játszhatnak az állami támogatások. Ezáltal tudnak elkerülni a, a piac monopolizációját. Nagyon fontos, hogy a tagállamok a új befektetők számára teljes nyitottságot biztosítsanak. Ez a 140-es eh, irányelvvel összhangban lenne, ezáltal le tudnánk csökkenteni az infrastruktúrák költségeit, más piaci szegmentes, szegmentekhez is tudnánk nyitni, és a kábelezési költségeket is tudnánk ezzel csökkenteni. A hozzáférés tekintetében nagyon fontos, hogy biztosítsuk a hozzáférést az európai felhasználók számára. Versenyképes szolgáltatást kell nyújtani az európai lakosságnak ennek alapján az összes költséget figyelembe kell venni, még a közvetett költségeket is meg kell nézni ezeket a költségeket, és utána a költségeket meg kell osztani az országok között, a tagállamok között. Ezáltal tudnánk csak egy olyan hálózatot létrehozni, amely versenyképes. Köszönöm az előadónak, Izabellának a kiváló anyagot. Nagyon fontos mindez annak érdekében, hogy védett legyen az európai fogyasztó. Köszönöm szépen. Tikau. Tikau asszony. Mulțumesc, domnule președinte. O felicit și eu pe doamna Țavela pentru... Köszönöm szépen, elnök úr. Magam is szeretnék gratulálni Cavela asszonynak az e, a véleményt, az jelentést. Úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy támogatjuk és fenntartjuk a már felépített infrastruktúrát, ugyanakkor digitális fejlesztést is kell egy válság után vagyunk, és a bizottság bejelentette, hogy 1 millió eurót fogunk, fognak arra költeni, hogy az internet hozzáférés az általános legyen az Európai Unióban, de ezt a célkitűzést nem értünk el, az összeg nem lett kihelyezve. 2013 végéig kell várni, de ez nem lesz lehetséges, hogyha a pénz nincs kihelyezve és átadva. Én úgy gondolom, hogy külön figyelmet kell szentelni a marginális, illetve a kevésbé gyéren lakott térségekre úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy az állam támogassa ott az infrastruktúra létrehozását, mert különben nem lesz rentábilis a magáncégeknek, és, ezek azok, és ezért azok nem lesznek érdekeltek abban, hogy ott képítsék. Ut- utoljára még azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos a biztonság, a kiberbiztonság. Elnök úr, talán érdemes lenne, hogy a bizottság készítsen egy jelentést a kiberbiztonságról. Az Európai Bizottság már foglalkozik a témával, és jó lenne, hogy egy saját kezdeményezésű jelentés készítene a szakbizottságunk. A az összes védelmi mechanizmus létrehozása és prioritást élvez. Biztosítani kell az, hogy minden szereplője az informatika világának ismerje a feladatait, a jogait és a kötelezettségeit. Köszönöm szépen. Angelika Nipler. Angelika Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni a kollégákhoz, akik kifejezetten támogatják eh, a jelentéstevőt és az ő jelentését. Úgy gondolom, hogy nagyon kiegyensúlyozott jó jelentést olvashatunk, különösen ami a további ösztönző lépéseket, eh, a magánszektor felé küldendő ösztönző jelzéseket illeti és ami a tagállami technológiafejlesztéseket illeti, ugye itt azt kéri a jelentés, hogy a tagállamok is vegyenek részt abban, hogy a szélesávú hozzáférés mindenki számára elérhető legyen. Ez két rövid megjegyzésem lenne. Egyrésztről azt szeretném mondani, hogy a jelentésben jobban kellene hangsúlyozni a nemzeti szabályozóknak a feladatát, ugyanis a nemzeti szabályozóknak az lenne a feladata, hogy megállapítsák, hogy hol nem működik rendesen a piac, hol nincsen megfelelő verseny, hol kell tehát állami beavatkozás annak érdekében, hogy a széles sávú infrastruktúra kialakulhasson. És azt is gondolom, hogy amiről a kollégám már beszélt, azt kidolgozzuk, tehát megnézzük, hogy mi lenne az Európai Unió szerepe, feladata, különösen az idézőjelben európai szabályozóknak a feladata, mik lennének a mi erősségeink, mi lenne az Enizának a feladatköre, és mi lehetne európai szinten ajánlásként kidolgozni, követelményként kidolgozni, talán esetleg a jelentésbe ezt is jobban bele lehetne venni, és egy pont hiányzik számomra, ez pedig a műholdas kommunikációnak a témája, úgy gondolom, hogy erről is is kellene néhány szót elejteni, hiszen a vidéki területeken gyakorlatilag szatellit technológiával lehetne a legjobban a szélesávú hozzáférést biztosítani. És egy utolsó pont, egy kérdés a jelentéstevőhöz, illetőleg a bizottsághoz. Úgy emlékszem, hogy a Telekom csomaga kapcsolatos két évvel ezelőtti vita során időről időre rámutatunk, hogy mennyire költséges a szélesávú infrastruktúra kiépítése tehát a különböző vezetékeknek a lefektetése, a kábelfektetés. Annak idején a Telekom csomag kapcsán arról határoztunk, hogyha valahol új vezetékeket helyeznek el, akkor egyben megfelelő kapacitást is beterveznek, tehát a kábelhálózatot a megfelelő kapacitásra méretezik, és olyan üvegszálas optikai eh, kábeleket raknak le, ami a jövőbeli kihívásoknak megfelel. Nem tudom, eh, hogy a jelentésben lehetne arról szólni, hogy ez már most is megtörténik, tehát figyelembe veszik ezt a jelenlegi fejlesztéseknél, ez érdekelne engemet, és eh, látnunk kellene, hogy mi az, ami hiányzik, mi mennyibe kerül, ugyanis a szélessávú infrastruktúra kapcsán a legfontosabb a hatékonyság, tehát az, hogy a tagállamok a legnagyobb hatékonyságot biztosítsák, és éppen ezért üdvözölnék a tagállami erőfeszítéseket. Köszönöm szépen. Frau del Castillo. Del Castillo asszony. Gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék csak lakozni azokhoz, akik gratuláltak a kolléganőnkhöz, mert nagyon érdekes javaslattal állt elő. Vissza szeretem idézni az első vitára, amikor erről a dossziéről elindítottuk az eszmecserét, akkor azt mondtuk, hogy egy olyan csomagról van szó, amely nem csak ezt a dossziét tartalmazza, hanem azokat az ajánlásokat, amelyeket a bizottság fogadott el a hálózathoz való hozzáférés, illetve a rádióspektrum politikáról szóló jelentés. Annak idején nagyon fontosnak tűnt mindez, a eh, Hofnár kollega is említette a spektrumot, Nekem nagyon fontos, hogy ebben a jelentésben, és ami a széles sávat illeti, ugyanazt az álláspontot képviseljük. Én úgy vélem, hogy a 800-as sávot fel kell szabadítani 2013-ban, hanem tartsuk meg a 700 MHz-es sávot is, mint ahogy a spektrumról szóló javaslat, illetve jelentésben szerepelt. Én úgy vélem, hogy ez a, a vízió nagyon fontos, a parlament számára, és most nem szeretnék bővebben erről beszélni, mert más vitákban sokszor elhangzott már. Az Európai Unióban számolni kell ezekkel a lehetőségekkel, ezzel a sáv lehetőségekkel, hogyha egy igazán versenyképes társadalmat akarunk létrehozni. Gratulálni szeretnék Csemél asszonynak, hogy bevezette az Európai Szabályozó Hatóságot, hogy az egységes piac eh, létrehozását kezdeményezi a telekommunikáció területén is, és nagyon jó, hogy ebbe a feladatba bevonta a eh, hatóságot néhány specifikus módosítót be fogok nyújtani, de úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy megtartjuk ezt a képet, ezt a fogalmat, amely egy csomagként látja ezt az anyagot, a bizottsági anyagokkal együtt, hogy ugyanazt a képet tartsuk meg, mint az, ami szerepelt a radioelektronikai spektrum jelentésben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés kettős érdeklődésű. Látjuk, nagyon, hogy nagyon fontos az, hogy biztosítjuk az Európai Unió nemzetközi versenyképességet, illetve hogy biztosítjuk a lakosság számára egy alapszolgáltatást. Beszéltünk a különböző finanszírozásokra, a központi, az Európai Központi Bank, és nem fogom felsorolni az összes intézményt, ugyanakkor a, a magánszektort is be kell volni. Hogyan tudják biztosítani a legjobb szolgáltatást mindenkinek. Tényleg felhasználtunk minden lehetőséget? Vannak már olyan projektek, amelyeket lé megvalósítottuk azokkal a tervekkel, amit a jelentéstevő javasol. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos mindenki számára a szélesebb. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy felhasználjuk az innovációt, hogy felhasználjuk azokat a vívmányokat, amelyek az internet és a technológiák területén létrehoznak, úgy gondolom, hogy a határokon átnyúló szolgáltatást kell létrehozni és Sajnálatos módon bizonyos tagállamok nem támogatták az elképzeléseket, de úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy támogassuk a tagállamokat abban, hogy befektessenek itt ezen a területen, mert ez is gazdaság teremtő hatású. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A bizottság részéről Matter úr parancsoljon. Thank you, Mr. Chairman. Um, let me say... Uh... Köszönöm. Már a múltkor is mondtam, hogy az Európai Bizottság üdvözli ezt a jelentést, és uh, együtt is működtünk a raportőrrel. Az itt elhangzott uh, megjegyzésekből néhányra kitérek, illetve inkább általános megjegyzéseket teszek, mert nem akarom rabolni az idejüket. Érdemes hangsúlyozni azt, hogy miért is készül ez a jelentés az Európai Bizottság 2020-as stratégiájának alapja a digitális agenda, illetve azon belül a növekedés és a, az állások, a fellendülést, illetve a versenyképességet is említették. Az információ kommunikációs technológia a termelékenység növekedés feléért felel az Európai Unión belül a gazdasági növekedés legnagyobb motorja, vagy legfontosabb motorja. Ezért is készül ez a jelentés, és ezért is fontosabb ez a jelentés, mint más kezdeményezések. Mi tettünk javaslatokat európai szinten a széles sáv elterjesztésére, és ez a jelentés egy kicsit tovább lép, illetve fontos szerepet játszik ebben az egész folyamatban. A hozzászólók egy része foglalkozott azzal, hogy a befektetési költségeket hogyan lehet csökkenteni az Európai Bizottság azon a véleményen van, és erre utaltak önök is, hogy a magánbefektetések a legfőbb források mert a célok eléréséhez ezek szükségesek. Minden területen nem állnak majd rendelkezésre magánbefektetők, de ahogy a raportőr is mondta, 250 milliárd eurós a nagyságrendje ennek a befektetésnek, a nagy részét a magántőke fogja biztosítani. Mi azt tehetjük csak meg, hogy a befektetők költségeit csökkentjük a furatokhoz való hozzáférés, az amerikaiaknál is van egy ilyen stratégia mélyépítésre vonatkozóan. A, a ö, közleményben is kitértünk erre, és azt mondtuk, hogy a tagállamokat támogatni fogjuk ebben a folyamatban. A tagállamok is próbáltak mindent megtenni, és kérték ezt az együttműködést. A legközelebbi találkozónkon is beszélni fogunk erről hangsúlyoztuk, hogy minden tagállamnak ki kell alakítani a saját stratégiáját a célkitűzés elérése érdekében. Nem gondoljuk azt, hogy minden tagállam el fogja tudni érni az európai célkitűzéseket. Lesznek majd eltérések, és együtt kell működnünk. Ez a folyamat azonban még csak most kezdődik. A műholdakra is utaltak itt többen. Az Európai Bizottság szempontjából Nekünk fontos az, hogy technológiailag semlegesek legyünk. Hogyha a műholdak révén elérhetők a célkitűzések, akkor a műholdak részei a stratégiának. Az én információim szerint a műholdak még nem képesek arra, hogy a 30 megabites célkitűzést elérjék, nem biztos, hogy 2020-ig ez így marad. Lehet, hogy akkor már majd elérik ezt a képességet. A, én úgy gondolom, hogy a vezeték nélküli hozzáféréssel összhangban, illetve egybekötve lehet majd a műholdakat felhasználni, különösen a vidéki területek elérése érdekében. E, tehát ezzel kapcsolatban folytatunk párbeszédet a műholdak e, működtetőivel, üzemeltetőivel. A biztonsági kérdéseket is felvetették sokan, és egyet is értünk annak fontosságában a digitális agenda más vetületeiben foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Itt most nem ez a fő csapás irány, de megnyugtatok mindenkit, hogy a biztonság számunkra rendkívül fontos. Ezzel én be is fejezném, és már csak annyit mondanék, hogy köszönjük Cavella asszonynak ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Cavella asszony szeretné még egyszer összefoglalni a mondandóját. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni az összes kollégának az értékes hozzájárulásokat. Az Európai Bizottságnak, Mader úrnak pedig szintén köszönöm az együttműködést. kedves kollégák, ebben a bizottságban Castillo kollega, kollega nő egy átfogó jelentést készített a digitális agendáról, és aztán Hökmark úr pedig egy spektrum jelentést készített. Ebben a jelentésben én a digitális agendához kívántam illeszkedni, és koherens kívántam lenni Hökmark úr jelentésével is. A, az önök megjegyzéseit feljegyeztük, a módosítók benyújtásának határideje előtt a koordinátorokkal összeülünk, azt hiszem március 31 lesz a kérdezem a titkárságtól, március 31, ugye a módosítók benyújtásának határideje, 23-a, bocsánat, 23-a, március 23. Már csak egy dolgot mondanék. A kollégák felvetették ennek a munkacsoportnak a kérdését. Az Európai Bizottság már bejelentette ennek a digitális gyűlésnek, közgyűlésnek a résztvevőit. Ez a munkacsoport is illeszkedik ide. Ne felejtsük el, hogy ez egy növekvő piac, gyorsan növekvő piac, amelybe beletartoznak a fogyasztók is. Hökmárk úr tett egy megjegyzést az állami támogatásokra és a kapacitásra vonatkozóan, tehát a kapacitás kiépítéséhez szükség lehet eh, állami támogatásra, ezzel teljesen egyetértek. Nible asszony. Én nem tudok arról, hogy mi történt eh, azokban a tagállamokban, amelyekben ilyen telekomhálózat létezik. Talán a bizottság tud erre válaszolni. Tehát úgy döntöttünk, hogy március 23 lesz a módosítók benyújtásának határideje, és köszönöm a titkárság támogatását. Köszönöm szépen, hogyha nincsenek további hozzászólók, akkor ezt a napi rendi pontot lezárjuk. Cavella asszony már utalt arra, hogy március 23-a 12 óra a módosítók benyújtásának határideje, és akkor aztán május 25-én, 26-án fogunk szavazni itt a bizottságban erről, tehát köszönöm szépen, és átérünk a következő napirendi pontra, amennyiben a Költségvetési Bizottságban ülő kolléganőnk jelen van már, nem látom őt, Miss Balzini. Balzani asszony, szükségünk van önre. What can we do now? The Basini is not there? Az anya asszony nincs itt, ezek szerint mit tudunk csinálni? No. If you want, I can call the back, uh, for Yeah. We, we called her office. Yeah, and? Uh, Eigentlich müsste die Kollegin Balzini jetzt hier sein. Sajnos uh, Bázani kollégának itt kellene lennie, de sajnos nincs itt. Megpróbáltuk felhívni az irodáját, azonban nem veszi föl senki a kagylót. Talán úton van már ide. Ez lenne talán a legkézenfekvőbb magyarázat. Akkor át is térhetünk talán a rákövetkező napi rendi pontra. Épp, talán akkor elővehetnénk. Vagy várunk néhány percet, hogyha egyetértenek. Nincs más választásunk. Guten. Dann darf ich... Jó, akkor mindannyiunk nevében köszöntöm itt Bázáni kolléga nőt. Ő a Költségvetési Bizottság részéről felelőse általános előadóként a 2012-es költségvetésnek. A hozzánk intézet levelével kért minket, hogy intenzív eszmecserét folytassunk a prioritásokról. Ezt jó ötletnek tartom, és úgy döntöttünk ezért, hogy nem levelezgetünk, hanem személyesen találkozunk. Éppen ezért üdvözlöm itt, örülök, hogy ide érkezett, és szeretném megadni önnek a szót. Fél óránk van ennek a napirendi pontnak a tárgyalására, éppen ezért szeretném, hogy egy rövid bevezetőt tartson, és utána szólhatnak föl a képviselő, különösen a jelentéstevő. Grazie, Presidente, e Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, kedves kollégák, hogy megrendezték ezt a találkozót. Azért vagyok itt a mai napon, mert úgy vélem, hogy alapvető fontosságú az, hogy azonnal bevonjuk a szakbizottságokat ebben a folyamatban, ami a 2012-es évi költségvetés előkészítését érinti. A folyamat hosszú, rendkívül összetett, azt lát, láttuk tavaly, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése jóval összetettebbé tette ezt a folyamatot, és úgy vélem tehát, hogy rendkívül fontos az, hogy rögtön az elejét kezdve, ez a folyamat kilépjen a Költségvetési Szakbizottságból is, és bevonjon más egyéb szakbizottságokat. Stratégiai fontosságú ez. Egy olyan pillanatban, amikor gazdasági nehézségekkel küzdködünk, mint ez a pillanat, nagyon fontos, hogy rögtön az elején legyen egy világos elképzelés arról, hogy mik a prioritásaink, és amikor azt mondom, hogy a mi prioritásaink, nem a parlament prioritásait említem, hanem az unió prioritásait. Ezáltal rögtön az elején hatékony döntéseket hozhatunk. A javaslatom, amit megkaptak, volt egy working document, az első változat, és aztán az az anyag, amit jövő héten a plenárison fogunk megszavazni, az egy erős között, kötelezettségvállalás, a 2012-es költségvetésben, hogy ezt beépítsük megfelelő módon a 2020-as nagyobb stratégiában. Én úgy vélem, hogy tavaly már előjött az, hogy szükség van egy erős gazdasági irányítás, és most ezt is megerősítjük, tehát konvergencia, megerősítjük ezt az elvet az európai költségvetés szintjén is, annak érdekében, hogy a tíz év alatt elérjük azokat a célkitűzéseket, amelyek kitűztük magunk elé a 2020-as stratégiával azok a célkitűzéseket érünk el, amelyeket az Európai Unió egyetértésben és nagyon sok dokumentumban eh, kitűzött maga elé, és prioritásként emelt ki. Ezek olyan célkitűzések, amelyek világosan a szakbizottságnak a kompetenciája alá tartozik. Nem csak a befektetések kérdése, hanem a kutatás, a fejlesztés témája is szorosan összefügg, ugyanis egy olyan növekedést szeretnénk, amelyik versenyképesebbé teszi az Európai uniót nemzetközi szinten is. Tehát a Költségvetési Szakbizottság úgy döntött, hogy bevonja a munkába az érintett szakbizottságokat annak érdekében, hogy meghatározhassuk azokat a prioritásokat, amelyek vezérelni fogják ezt az anyagot, amelyek a április 20-ai bizottsági javaslat után alakul, majd május első felében. Tehát már most dolgozzunk mi, egy olyan eszközt szeretnénk létrehozni, amelyik világos, átlátható módon előkészíti a munkát, majd arra időszakra, amikor számokkal kell dolgozni. Tehát nagyon világos politikai eh, állásfoglalást szeretnénk most kidolgozni. És én arra kérem önöket, hogy tekintsenek már most rögtön arra az alapelvre, ami vezérel minket. Két dolog van. Először is meg kell határozni, hogy mit akarunk pozitív prioritásként eh, beépíteni a 2012-es költségvetésre, és mik a negatív prioritások, azaz melyik azok a dolgok, amelyeket ki akarunk zárni a 2012-es költségvetésből. Tehát először döntjük el, hogy mit akarunk csinálni, és utána, hogy mi az, amit nem akarunk csinálni. Ez a kísérleti projektekre és az előkészítő projektekre is vonatkozik ezek nem hozzáadódnak a költségvetéshez, hanem egy részét vesznek el a költségvetésből. Tehát ezekkel kapcsolatosan is nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mik a szándékai a különböző szakbizottságnak a saját hatáskörén belül. Annak érdekében, hogy megértsük minél előbb, a nyár előtt egy listát, egy ideiglenes listát a bizottságnak annak érdekében, hogy egy hasznos irányban tudjunk haladni. Tehát prioritás annak érdekében, hogy majd ennek fényében olvassuk el a bizottságnak az április 20-án kiadandó jelentésre, annak érdekében, hogy már a nyár előtt megértsük, hogy melyek azok a kísérleti projektek, és melyek azok az előkészítő munkák, amelyeket bevonunk. A keret szűk, ezt tudó, tudjuk, tehát szűkebb keretek között mozgunk, és az idén arra ösztönözhet, hogy sokkal realisztikusabban, sokkal konkrétabban tudjuk alkalmazni az 5%-os mozgásteret, amit az intézményközi megállapodás tartalmaz. Most önök, mm, önöké a szó, és Kérem, vegyenek részt ebben a folyamatban. Segítsenek nekünk azonosítani, hogy melyek azok a költségvetési tételek, amelyek a legfontosabbak, amelyek a 2020-as stratégiával összekapcsolva ennek a szakbizottságnak az hatája alá esnek, hogy melyek azok a költségvetési tételek, amit mindenképpen beszeretnénk tartani, és melyek azok, amit csökkenteni szeretnénk. Köszönöm szépen a vita előtt tartott bevezetőjét, biztos vagyok benne, hogy joggal utalt arra, hogy e költségvetés tervezet esetén konkrétabb és pontosabb javaslatokkal kell, hogy előálljunk, tekintettel arra, hogy az elosztásra kerülő pénzforrások azok nagyon szűkösek, tehát már most ideje korán lépnünk kell, éppen ezért köszönöm szépen a lehetőséget a kölcsönös eszmeserje, most pedig Bütikofer kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Bázáni asszonynak köszönetet szeretnék mondani, hogy alkalmat keresett arra, hogy eszmecserét folytasson a bizottságunkkal. Az elmúlt évben Herzog asszony előadóként az elnök úrral együtt levelet írt, amely tartalmazta a e bizottság prioritásait a koordinátorokkal egyetértésben. Ma pedig egy beszélgetésre kerül sor, éppen ezért abból indulok ki, hogy az általános előadója a témának figyelembe fogja venni a itt levont következtetéseket, és remélem, hogy a koordinátorok és az elnökség bevonásával tudunk majd beszélni arról, hogy e mai eszmecserénk eredményeképpen hogyan tudnánk az itt elhangzó dolgokat írásban is egy levél formájában összefoglalni. Először is egyetértek azzal, amit itt a Bázáni asszony prioritásként említett a dokumentumában, tehát a költségvetési politikának a Európa 2020-as stratégiához való hozzákötésével kapcsolatban mondott, és amit a headline goalsról és a zászlósajó kezdeményezésekről írt. Nyilvánvaló, hogy a bizottságunk is illetékes ebben a kérdésben, és a, a célok között megfelelő konzisztenciát kell biztosítani, és mind európai, mind tagállami szinten megfelelő finanszírozást kell tanulnunk, találnunk. Éppen ezért e bizottság szempontjából rendkívül fontos prioritásról van szó. Éppen ezért valóban használnunk kell az európai szemesztert arra, hogy javítsuk a koordinációt ebben a kérdésben. Önhöz hasonlóan én is úgy látom, hogy itt van egy többlet haszon, egy járulékos haszon a a kutatás, fejlesztés és az innováció terén folytatott európai beruházásokban és a zöld technológiák területén, illetőleg én is osztom azt a véleményt, hogy az Európai Beruházási Banknak megfelelő szinergiáról kell majd gondoskodnia. Fontos rögzítenünk azt, hogy a költségvetési elképzelések, amelyek a headline gózok, gólok és a zászlós hajók kezdeményezések szempontjából lényegesek, ezeket nem szabad csökkenteni, hanem tovább kell bővíteni azt is szeretném aláhúzni, amire már ön is utalt, hogy szükséges az európai szemeszter kapcsán és az Európa 2020-as stratégia szerepek kapcsán erősíteni a parlament részvételét, bevonását. Utalt arra, hogy az ön bizottsága milyen lépéseket tesz majd ennek érdekében. Elnök úr esetleg talán mi az ITRE bizottságként ehhez bizonyos tekintetben igazodhatunk, példaként kezelhetjük ezt, és a minket érintő témákban az együttműködésünket erősíthetjük. Második megjegyzésem. Az elmúlt évben már tanulni lehettünk annak, hogy és arra koncentrálta, összpontosította Herzog asszony munkájának a nagy részét, hogy a különböző nagy projekteknek eh, a finanszírozása problémával küzdött, eh, más területeken folytatott kutatásokkal eh, a hetes kutatási keretprogram keretében konfliktusba került. És már akkor rögzítettük azt, és ebben az évben is utalnunk kell arra, hogy fontos célja ennek a bizottságnak, hogy megakadályozza azt, hogy a nagy projektek finanszírozása negatívan hasson az egyéb kutatási eh, projektek eh, hetes keretprogrambeli finanszírozására. A harmadik megjegyzésem pedig különösen az energia területén eh, kell megfelelő prioritást kitűznünk, például a szett céloknak a finanszírozását kell ennek során szem előtt tartanunk. Úgy gondolom, hogy eh, nem is kell itt utalnunk az aktuális energiapolitikai vitára, hogy értsük azt, hogy, hogy az energiabiztonsági ambiciózus tervek és a fenntartható energiapolitikai ambíció az mindenképpen, hogy növekedni, növekednie kell ezeknek a jelenlegi energiapiaci fejlemények fényében. Ami az ITER-t illeti, arra kell törekednünk, hogy az ITER finanszírozása ne vezessen más programok hátrányos helyzetbe kerüléséhez. Egy hasonló probléma van a Galileo program esetében is, Véleményem szerint itt az lenne a helyes, hogy egy jól elkülönített költségvetést határozzunk meg a Galileóra, és abban meghatározzuk, hogy a költségvetésből, az EU költségvetéséből a jövőben milyen eszközök állnak rendelkezésre a Galileo számára. Az ezen túlmenő összegeket pedig a tagállamoknak kell majd rendelkezésre bocsátaniuk. Éppen ezért helyes lenne, hogyha arra is figyeljünk, hogy a, a használók, tehát a rendszer használók, a, a, a műholdas rendszer használók is részt vegyenek a finanszírozásban. Ami pedig a kis és középvállalkozásokat illeti, illetve a kutatási keretprogramot, itt a jobb hozzáférést kell biztosítani, ez lenne a prioritásunk, és a, a Small Business Act-nek a Európa 2020 stratégia keretében való felülvizsgálata során is ez a prioritás. Felszerettem volna, hát szerettem volna eh, vetni még a kockázat megosztási eszköznek a kérdését. Én úgy értesültem, hogy ez egy sikeres eszköz, éppen ezért azt támogatnám, hogy a kockázat megosztási eszközben rendelkezésre bocsátott forrásokat növeljük. Zárásképpen pedig Cavella asszony jelentése kapcsán elhangzott kulcs szóként a digitális Európa. Ehhez új pénzügyi forrásokra van szükségünk, eh, hogy a bizottság és az Európai Beruházási Bank a széles sávú hozzáférés jól tudja finanszírozni. Talán ennek is bele kellene kerülnie az anyagba. Azt is gondolom, hogy egy másik kényes témát is meg kell említenünk, ami ma a iparpolitikai vitát uralja, ez a erőforrások felhasználásának hatékonysága. Ez egy olyan téma, ami szintén prioritással kezelendő. Zárásképpen pedig a pilóta projekteket illeti, Itt még talán van időnk, de nagyon támogatandónak találnám, és arra kérem a jelentéstevőket is, hogy együtt eh, próbáljuk meg eh, kijelölni a fontos pontokat, koncentráljunk ezekre, hogy a végén a prioritásainkat biztosítani tudjuk. Elnök, asszony. Uh, Köszönöm. Én vagyok az ITRE-nek az árnyék előadója itt a Költségvetési Bizottságban. Uh, és Külön köszönettel tartozom Bálzáni asszonynak, mert először látogat el hozzánk a Költségvetési Bizottságból egy általános raportőr, ami mutatja azt is, hogy az együttdöntési eljárás keretében a költségvetés a parlament szempontjából vagy számára egy nagyon fontos kérdésé vált. A bizottságok közötti, ha úgy tetszik, fokozott együttműködés pedig ennek megfelelően jó hír. Bütikofer úrnak is köszönöm a munkáját azt gondolom, hogy jól tudtunk eddig együttműködni, remélhetőleg az árnyék előadókkal a továbbiakban is ilyen jól fogunk együttműködni, mint ahogy tavaly is. Bázani asszonyjal teljesen egyetértek abban, hogy 2012 az az év, amikor eh, meg kell tenni nagyon fontos lépéseket 2020 20-as eh, célok érdekében. 2019-ben már késő lesz. Minden évben közelebb és közelebb kell kerülnünk a céljaink, céljaink megvalósulásához. Tudjuk, a tanács álláspontja az, hogy az elkövetkezendő két évben nem lesz plusz pénz a már létező több éves pénzügyi kerethez képest. Ugyanakkor mi odahathatunk, hogy a rendelkezésre álló pénzeket olyan módon csatornázzuk, hogy azok a dolgok valósuljanak meg, amelyek számunkra a legfontosabbak. Az egyik legnagyobb nehézségünk, és ezt tudjuk, a, amely a Lisszaboni szerződésből fakad, az új hatáskörökből fakad, a turizmus, illetve az innováció, eh, a turizmus nem hozzánk tartozik, eh, ez teljes eh, újdonság, Eh, és eh, a nagy részük a turizmus kivételével a mi szakbizottságunkhoz tartozik, tehát nekünk okoz nehézséget mindezt a költségvetésbe beágyazni. Köszönöm a Költségvetési Bizottságnak a jó együttműködést, támogattak bennünket tavaly, és ezért is értük el a céljainkat, azt gondolom, hogy szükséges ezt így folytatni a jövőben. Ami a az egyes konkrét kérdéseket illeti, az ászlóshajó kezdeményezések nem csak számunkra képeznek prioritást itt az ITRE szakbizottságban, hanem ezek az átlag európai szempontjából is a legfontosabb lépések eh, az 500 millió európai számára, ezért is kell a, előmozdítanunk a, ezeket a kezdeményezéseket, az energiahatékonyságot, eh, és minden olyan lépést, amely komoly finanszírozást, megfelelő finanszírozást igényel. Már tavaly szembesültünk azzal a nehézséggel, hogy a, nem csak a versenyképességi fejezetet ellen intézett kihívást a, a tanács, hanem a projektek végrehajtásával kapcsolatos költségvetési sorok sem tetszettek a tanácsnak. Az adminisztratív költségvetési sorok legalább olyan fontosak a projektek, illetve célok megvalósulása szempontjából, mint a ténylegesen a projektekről szóló költségvetési sorok. A az előző projekt kontra eh, FP7 eh, eh, nem állnak ellentétben, az ITER jó dolog, Galileo jó dolog, stratégiai, technológiai terv jó dolog, nincsen konfliktus az FP7-tel. Mindenképpen el kell érnünk, hogy az FP7 normál projektjeit ezek a nagy projektek ne nyomják agyon. A nagy tényleges költségvetések, illetve pénz szükségletek eh, mindig eh, magasak. Eh, ugyanakkor másik felől pedig a KKV-knál az a problémánk, hogy ott pedig kis összegekről van szó, kis költségvetési tételekről, míg a nagy projekteknél sokak szerint túl nagy összegekről van szó egy tételben. Pozitívnak tartom, hogy a raportőr külön kitért az ITRE hatáskörökre, és én azt is tudom, hogy ön a Költségvetési Bizottságban konszenzusépítő hírében áll, és remélhetőleg eléri azokat a célkitűzéseket, amelyeket mi is látni szeretnénk a plenárison megvalósulni. Köszönöm szépen, Káncsán úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Francesca a hozzászólásodat. Kiváló volt eljárás szempontjából, és kiváló, hogy ezt megtettétek, a megközelítés. Külön meg szeretem köszönni. Egy nagyon fontos, hogy jól racionalizáljunk, hogy koordináljunk, hogy jól felhasználjuk, hatékonyan felhasználjuk a forrásokat. Az rendben van, ez ösztönöz minket, de ez nem elég. A múlt héten mi Strasbourgban elfogadtunk egy saját kezem, parlamenti saját amelyik ezeket az új finanszírozási formák bankra vonatkozott. Nem az eurobond, egy külön dolog, az projektbondokról van szó, projektkötvényekről van szó, mert tudjuk, hogy az első nehezen alkalmazható bizonyos esetekben a szerződések miatt, de úgy vélem, hogy ez a projektbond egy olyan dolog, ami működik. A következő kérdést teszem föl hogy a javaslatokban, amiket majd elő fogunk készíteni, eh, számolhatunk azzal, hogy ti ezekkel számoltok a, túl a normális költségvetésen, azt hiszem, hogy nehezen fogunk tudni előhozni valami fontosat 2020 tekintetében, hogyha nem találunk újabb forrásokat és megoldásokat. Hogy ambiciózusak legyen, és hogy túllépünk ezen a nehéz európai pillanaton. Bízhatunk ebben a PPP-k bevonásával. Köszönöm szépen. Kolléga Balcsitis. Balcsitis kolléga. Ačiū gerbiamas pirmininkė, ačiū gerbiamam Balzani, už iš tikrųjų tokį pateiktą. Köszönöm Bolzani asszonynak Amikor a 2020-as költségvetésről beszélünk, akkor mindenki tudja, aki már valaha foglalkozott költségvetéssel, hogy a képviselők kezdeményezései rendkívül szerteágazóak lesznek, eh, részint a saját hazánk eh, eh, javát kívánjuk szolgálni, részint pedig beleütközünk abba a problémába, hogy nincsen több pénz, nem áll rendelkezésre több pénz. Nem mindig vágnak egybe a bizottság és a tanács elképzelései a mieinkkel az ő céljuk az, hogy a, saját, a mi javaslatainkat kordába tartsák. Itt is felmerült a pénzügyi eszközök fontossága. Vannak pénzügyi források, vannak a, van a magántőke, van az EIB, van a befektetési alap, illetve az általános EU költségvetés, de azt is látjuk, hogy a KKV-k tekintetében korábbi pénzügyi eh, eszközök nem működtek. 15 eh, eh, milliárd euró például a magánbankoknál landolt, az ő számláikon. A 2020-as stratégia még alakulhat például éppen a japán események fényében is az Európai Bizottságnak át kell gondolnia, hogy 2012-re új projektre van szükség, vagy a régieket kell fejleszteni. Köszönöm. Én is köszönöm a raportőrnek azt, hogy eljött ide és megfogalmazta a prioritásokat. Én nem csak a liberálisok koordinátora vagyok, hanem a költségvetési kérdésben, hanem a 2020-as stratégia koordinátora is. Tavaly és idén is eh, láttuk az állásfoglalásokban, hogy vannak nem konzekvens dolgok. Mit szeretnénk csinálni, és milyen irányba hat a költségvetés. Az egyes költségvetési sorok azok legyenek összpontosítva azokra az okos célkitűzésekre, amelyeket meghatároztunk. Tudom, hogy ez nem könnyű, de mégis fontos. Én aggódom az európai versenyképesség miatt két okból. A Hidegárd közlemény aggodalmakat vet fel a befektetésekkel kapcsolatban. A tőkebefektetések 19%-át érik el a GDP-nek, e, Japán, Kínában 48, e, Japánban, Koreában 28. Tehát a befektetésekre kell koncentrálnunk. E, egy dolog a fejlesztés, Más dolog az energetika. Tudjuk, hogy az energia ára a jövőben növekedni fog, mert az erőforrások szűkösek, és a mostani japán helyzet ehhez nem pozitívan járul majd hozzá. Tehát a versenyképességünket kutatásfejlesztéssel tudjuk megőrizni. Amennyiben pedig nemzetközi kitekintést is teszünk, akkor azt is láss, látjuk, hogy Amerikához hasonlítva magunkat, az állami hozzájárulás az ugyanaz, de hogyha a magánszféra inputját nézzük, akkor hatalmas az eltérés Amerika javára. Ugyanígy Kína javára is. Tehát a K plusz F, K plusz F befektetések és a költségvetés 2020-asítása rendkívül fontos. fel kell használnunk a már létező eszközöket, a stratégiai energia technológia tervet, a SET tervet, bizottság is említette, tagállamok állandóan hivatkoznak rá, de hogyha megnézzük a finanszírozást, az mindössze 15 százalék tehát nem csak az EU költségvetéssel kell foglalkoznunk, hanem a tagállamokkal is. Mert a tagállamok visszavontak finanszírozási ígérvényeket kritikus pillanatokban is. Látnunk kell tehát, hogy ezek a projektek nem lépnek előre. Költségvetési fegyelem szintén fontos. Alkotmányos szempontból aggasztó, hogy az ITER döntést egy testület hozza, míg a finanszírozást egy másik testület adja. Általában véve is, aki a döntést hozza, az adja a pénzt. Az ITER projektben ráadásul még költségvetési felelőtlenségek is történtek, eh, összhangban a pénzügyi válsággal. Tehát átláthatóságra és költségvetési fegyelemre van szükség. Nagyon sok itt a probléma. Egyébként azt gondolom, hogy legtöbb problémát nem mi okozzuk, hanem a tanács. Ön pedig találkozni fog velük a tárgyalásai során. Én arra kérem önt, hogy követelje tőlük az ígéreteik teljesítését, illetve azt, hogy a közös projekteket támogassák. Köszönöm. Köszönöm szépen, még két hozzászólónk van. Nagyon röviden tudnak hozzászólni, különben Pászányi kollégának nincsen alkalma válaszolni, de Angelis asszony. Úr! Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Francesca, nagyon hasznos volt ez a kezdeményezés, főleg az, hogy bevonják a szakbizottságokat nagyon fontosnak tartom a költségvetési szakbizottság szempontjából. Itt van a válság, és érezteti hatását. A források szűkösek, és ezért jól kell felhasználni azt a kevés rendelkezés álló forrást. És ezért az első dolog, amit úgy vélem, hogy fontos kiemelni, az az, hogy minőségi legyen a pénz elköltése. Nem annyira a mennyiség, hanem a minőség. Olyan befektetéseket kell eszközölni, amelyek produktívak, mert válságban azok a befektetések, amelyek produktívak azok, amelyek legjobban eh, hozzák a gyümölcsöket, azok a befektetések, amelyek foglalkoztatást okoznak, munkahelyeket teremtenek. Aztán, ahogy kiemelted, nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy mik lesznek a prioritások, mik lesznek a stratégiai döntések a prioritásokat illetően. Először is az innovációt, a kutatást kell előtérbe helyezni. Nincs fejlődés, nincs jövő, hogyha nem fektetünk a tudásba, a kutatásba, a fejlesztésbe. Ez a legelső cél. A második az hogy hogyan tudjuk a legjobban felhasználni a forrásokat, és hogyan tudjuk a kis és középvállalkozásokat bevonni és ösztönözni. Mert Európában a kis és középvállalkozások adják az alapot a gazdaságnak. Tehát szükség van olyan eszközökre, amelyek kifejezetten a KKV-kat célozzák meg. Például hogyan tudunk a KKV-knak segíteni, ahogy a kutatásba bekapcsolódjanak. Végezetül még egy témát szeretnék említeni, energia. Megújuló energiák, energiabiztonság, úgy tudom, úgy látom, hogy ezek rendkívül fontosak és aktuális témák, főleg a japáni események után, és úgy vélem, hogy ebben a fázisban nagyon fontos, hogy szem előtt tart, csúk, aztán még az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát e, a következő kérdésről szeretnék beszélni. Minden egyes évben egy társfinanszírozás e, történik, különböző tagállamok hozzájárulnak a különböző projektekhez, regionális szinten és állami szinten. Ami a pénzügyi konszidulációt illeti, ami a különböző tagállamokban van, ez azzal a benyomással jár, hogy szűk csökkennek ezek a befektetések, mert megpróbálják az országok csökkenteni az adosságot, az államadosságot. Előfordulhat tehát, hogy egyes projektek, amelyek részben európai eszközökkel finanszírozzák, mivel hogy a helyi szinten, regionális szinten, nemzeti szinten hiányzik a társfinanszírozás, tehát előfordulhat, hogy a helyi hatóságok visszalépnek a projektből. Erre vonatkozólag több ö, jelet láttunk, nem csak kicsi projekteknél, hanem nagyobb projekteknél is. Előfordulhat tehát, hogy a 2012-es költségvetés, a stratégiai megközelítéseket ez a helyzet fenyegeti. Hasonló a helyzet a KKV-kkal, amelyek részben élvezik ezeket a forrásokat, ezek egyre szűkösebbek, ugyanakkor a saját részüket nem tudják teljesíteni. A KKV-k sokkal jobban kivannak téve annak, hogy hiteleket használjanak föl, és nagyon sokszor ezek a KKV-k nem tudnak hozzáférni a hitelekhez, mert e, a bankok egyre inkább ockodnak a hitelek nyújtásától. Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Unió részéről pozitív eh, jelzést kapnak, másfelől nem tudják a társfinanszírozást megvalósítani. Tehát erre szeretném felhívni az önök figyelmét. Köszönöm szépen, most pedig Bázzáni asszonynak adnám meg újra a szót, hogy a megjegyzések eh, néhányára választ adjon. Köszönöm szépen. Minden hozzászólás rendkívül érdekes volt, nagyon hasznos volt. Pontosan azért, mert meg akarjuk határozni a prioritásokat, amelyek 2012-re vonatkoznak. Nagyon jónak tartom azt, hogy az egész munkát már 2020-as stratégia fényében végezzük el ezt a munkát. És ez rendkívül módon összefügg ennek a szakbizottságnak a munkájával. Energia, innováció, kutatás rendkívül fontos a biztos energia, megújuló energia, úgy vélem tehát, hogy nagyon sok olyan prioritás van, amelyek a 2020-as stratégia fényében elfogadható ebben a bizottságban. Ugyanakkor az is felmerül, és ez egy rendkívül fontos dolog, mert először történik el, annak ellenére, hogy más szakbizottságokkal is találkoztam, a társfinanszírozás kérdése és a finanszírozás kérdése is. Egy kolléga megemlítette a Podimata jelentést, amelyet megszavaztunk Strasbourgban. Nos, rámutat arra, hogy transverzálisan is eh, nehézségekkel eh, küzdködünk. Nem csak arról van szó, hogy Európában több beavatkozást kérnek, több Európát kérnek, ugyanakkor nem tudunk befedni új kompetenciákat, és ez egy um, intézményi megbízhatósági problémát okoz, a uh, hihetőségünket, a szava hihetőségünket ássa alá. Ezek a témák rendkívül fontosak a költségvetés ezeket nem tudja, el, e, nem figyelembe venni. Ugyanakkor rámutatnék a következőre. Tavaly a e, költségvetési eljárás túlságosan átjárható volt. Különböző témákban sok vita volt, és az egész nagyon nehéz kessé az egész folyamatot. Tehát én azt szeretném, hogy elsősorban gondoljunk arra, hogy a célunk az, hogy meghatározzunk egy a lehető legjobb 2012-es költségvetés, ugyanakkor ez a költségvetés legyen alkalmazható, legyen e, realista. Tehát a, a, a projektbond rendkívül fontos kérdés, de ugyanakkor ezeket most nem lehet elkölteni, lehet erről politikailag beszélni, a Brüsszelben a plenárison jövő héten erről szavazni fogunk, de ezek politikai nyitási témák, egyenlőre nem tudjuk ezeket számokban meghatározni a következő költségvetésben. Rendkívül fontos ugyanakkor, hogy ez a politikai szövegben ben megjelenjen, mert ezzel is támogatjuk ezt az eljárást, ezt a folyamatot, és azt hiszem, hogy erős ö, lökést kapott, lendületet kapott a Strasburgi szavazásnál. A társfinanszírozás kérdése egyelőre negatív hatással van a költségvetési ö, döntéseinkre, mert hallottuk, hogy nem csak administratív intézmények, hanem a KKV-k is nagyon szenvednek ebben a helyzetben, nagyon sokszor fölöslegesé válik az a költségvetési erőfeszítés, amit mi teszünk, mert hiányzik a szinergia a másik oldalról. Ez egy nagyon erős téma, nagyon kemény kérdés, és hatással van a, a kiinduló pontra amit eh, kidolgoztunk ebben a költségvetésben. Az az, hogy megerősíteni a kormányzást, és a kapcsolódási pontokat megerősítjük az európai költségvetés és a nemzeti költségvetések között. Pontosan azért, hogy legyőzzük ezeket a blokkokat, amikor hiányzik a társfinanszírozás, amikor látjuk, hogy ö, leapadtak azok a források, amelyek korábban voltak a társfinanszírozáshoz. Ez egy olyan téma, amiben rá kell mutatni a tagállamok felelősségére. Megmutatni nekik, hogy az európai munka nak ez a lényege, hogy meglássuk, hogy mibe kell fektetni nemzeti szinten, annak érdekében, hogy ott lehető legjobban kihasználjuk a forrásokat, nemzeti és európai forrásokat egyaránt. Tehát már most rögtön el kell kezdeni dolgozni egy világos és egyértelmű európai költségvetésen, amelyik jelzés értékű a nemzeti költségvetéseknek is, mert nekik is meg kell hozniuk a saját döntéseiket, annak érdekében, hogy, láss, hogy lássák, hogy milyen döntéseket hozzunk mi, és ennek fényében meghozzák a tagállamok a saját terveit, annak érdekében, hogy lássák, hogy miben akarnak finanszírozni, miben nem. Tehát az Európai Uniós költségvetés fényében lássák, hogy milyen irányban kell elindulni annak érdekében, hogy a lehető legjobban tudják megragadni az alkalmakat. Tehát minél erősebben kell a nemzeti eh, költségvetéseket és az európai költségvetéseket összekapcsolni. Ez egy olyan téma, amelyik nagyon fontos. Nagyon fontos téma a, költ, a pénzköltésnek a minősége. Úgy gondoljuk, hogy ez, ez is prioritás kell, hogy élvezzen, de ez hasznos módon kell csinálni. Nem csak úgy módorosan. Először is a saját prioritásainkat kell meghatározni, megnézni, hogy a múltban, hogy ezek hogyan működtek, próbáljuk meg szelektíven megközelíteni és kiemelni a legjobbakat. Ugyanakkor nagyon fontos rámutatni a negatív prioritásokra, tehát egy esetleges prioritások átrendezés. Ez nem azt jelenti, hogy visszalépünk a prioritásainkról, hanem úgy, hogy egy bizonyos történelmi pillanatban bizonyos prioritások háttérbe kerülnek. Ez az eszmecsere szorosan összefügg azzal az eszmecserével, amit a köz költségvetési szakbizottságban folytatunk, és össze kell ezeket hangolni, mert hogyha egy irányban, hogyha közös hangot találjuk meg, akkor el tudjuk érni az, hogy ne essen szét ez a folyamat, mert akkor leszünk csak haj, haj, hatékonyak. Bázáni asszony az összes kollégám nevében köszönöm, hogy megjelent. Úgy gondolom, hogy jó döntés volt az, hogy a párbeszéd lehetőségét és az eszmecsere lehetőségét keressük, kerestük egymással, így aztán mind a két fél tudja egymásról nagyjából az melyik irányba húz. Nyilvánvalóan össze kell fognunk, hiszen több hatást akarunk elérni, éppen ezért talán nem káros, hogyha hatékonyan használjuk az időt, és ilyen eszmecseréket folytatunk, talán jobbak lesznek az eredmények. Tehát köszönöm szépen a javaslatát, köszönöm a készségét, hogy ide érkezett, és remélem, hogy a jövőben jó lesz az együttműködésünk. Köszönöm szépen. Ja, meine Damen und Herren, darf damit den nächsten Punkt... Hölgyeim és Uraim, akkor átérünk a következő napi rendi pontra. A, ahogy megbeszéltük, változik a dolgok menete, és most most pedig most pedig a hetedik kutatási keretprogram félidős értékeléséről szóló jelentésre térünk át, Ódi úr szemében jelen van az előadó, neki adom meg a szót, és utána meglátjuk, hogy, hogy tovább. Köszönöm szépen, elnök úr. Elsőként szeretném az Európai Bizottságot üdvözölni, akik itt vannak, és a tanács képviselőt is szeretném, képviselőinek is szeretek köszönetet mondani, mert kiváló együttműködést sikerült elérni, értékeléssel van itt szó. Nagyon gyorsan a kontextus, a háttér, a hetedik keretprogramot 2006-ban szavazták meg és fogadták el. Ez azt jelenti, hogy a Lisszaboni stratégiának a revíziójáról volt szó, amelyeknek célja az volt, hogy a legversenyképesebb tudás alapú térség jöjjön létre 53-54 milliós költségvetés van, 5 évre, 17 évre van, ez 7 évre vonatkozik, tehát jelentős forrásról van szó. A jelentésben, amit elkészítettem, a hetedik keret programra vonatkozik. Szó volt arról, hogy a nyolcadikról is szóljak, de végül is úgy döntöttük, hogy kizárólag csak a hetedikről fogunk beszélni. Ugyanis három politikai új elem jött létre. Először is hogy milyen módon lehet politikai szinten ezt eh, a, a, um, hetedik keretprogramot. Aztán a Lisszaboni eh, stratégia kudarcot vallott, és most azt látjuk, hogy megint a kutatás eh, fontos eleme az Európa jövő felépítésében. A második elem az, hogy új a Lisszaboni szerződés van, új bizottság, új parlament, harmadik új elem, a, szóval hogy a keretprogram a válság előtt került tárgyalásra, most 2011-ben a válság közepén vagyunk, itt van még hát a 2011, 2012, 2013, olyan évek, amikor kilábalunk a válságba, ezek rendkívül képlékeny és törékeny helyzetet teremtett elő, és a programot lehet úgy módosítani, hogy figyelembe vegyük ezt a törékenységet. Sok pénzük van az első négy évre. 26 milliárdot költöttünk négy évre, és a maradék három évre 29 milliárd marad. Hozzáteszem, hogy ezek a vállalások a 2000 2013-ban olyan pénzekről is van szó, amely 2014-ben, 2015-ben kerülnek elköltésre. Ami az értékelést illeti, három megjegyzésem lenni. Először is tegnap elhangzott már a bemutatás. Gratulálni szeretnék, és ki szeretem emelni ennek az anyagnak a kiváló minőségét. Először is az Európai Parlamentben nincs közös globális vízió a tagállamok és az Európai Unió között. Más eh, olyan térségben, amelyekkel versenyben vagyunk, ott megvan ez a közös jövőkép. A strukturális háttér nálunk Liz szabonizálva van, hogy így fejezzem ki magam, és nem globális megközelítés. Egy másik kérdés. Nem volt értékelés a ö, specifikus Euratom programról. Két program van. Van egy fő program, amelyikről beszélünk, de van egy specifikus program, amely 2011-ben ér véget, és amelyik kifejezetten Euratom témával kapcsolatos. Erre vonatkozólag nem volt értékelés, ezt a két milliárdos programot tehát nem értékeltük. Nagyon fontos kérdésről van szó, délután beszélünk a nukleáris kérdésről, és a atomenergia biztonságáról is fogunk beszélni. Tehát én 11 nap alatt kellett, hogy elkészítsem ezt a jelentést, mivel hogy a, a munkacsoport ilyen későn adta ki a, a saját anyagát. Ami a hármas bekezdés kérdését illeti, van-e ebben öm, Többlet érték Az első üléseken az hangzott el, azt mondták nekem, hogy azt kell írnia, hogy igen. Én azt eh, írtam, hogy nem. Egy módosítót nyújtottam be, hogy azt mondjam, hogy igen. De kíváncsi vagyok az önök véleményére, hogy ez a eh, többlet érték ez nem túl evidens. Két oka van ennek. Az első az, hogy mivel, hogy annyira bonyolult, hogy a szereplők úgy vélik, hogy az egyszeresítés nem egyértelmű, a másik az az, hogy annyira összetett az egész, hogy úgy tűnik, hogy nem, mintha nem lenne pilóta a repülőn. Tehát ezekre kellene válaszolni. Tehát az euró van egy európai többletérték, és én magam is egy módosított fogok benyújtani annak érdekében, hogy módosítsam a saját bekezdésemet. Ami az egy együttműködést illeti, a KKV-k szerepét kihangsúlyozom, az Európai Uniós, illetve a tagállami célkitűzések összehangolását, egy európai térség létrehozása, és egy, egy európai kutatási tanács létrehozását tartom fontosnak, hogyha igazándiból azt akarjuk, hogy jól működjön ez az Európai Kutatási Tanács, megfelelő módon kell struktúrálni, tehát annak érdeke, hogy biztosítva legyen a működése és a politikai önállósága függetlensége. Négyes bekezdésnél a védelemről szól. Felteszem a kérdés, hogy lehetne egy olyan kutatási program, amely a védelmi iparra eh, vonatkozik a hetes programban nincsen semmilyen jogi alap ahhoz, hogy a védelmi iparra szálljunk forrásokat. Én úgy vélem, hogy nagyon fontos eh, lenne, hogyha erről a témáról egy politikai vitát folytassunk. A kutatás felhasználása nagyon fontos lenne. A strukturális alapokban alapokat össze kellene hozni a hetes keretprogrammal annak érdekében, hogy jobban ki tudjuk használni a forrásokat. Nagyon fontos a kiválóság elve, nagyon fontos lenne, hogy kutatási programokat el tudjunk indítani egész Európában, az Európai Unió egész területére. Én úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy az egész területre kiterezzük a kutatást, a kutatás támogatását, ugyanis tudományos élet van minden európai országban. Nagyon fontos, hogy mindenki hozzájusson az új technológiákra. Nagyon fontos lenne, hogy a kutatók együtt tudjanak működni egyetemek keresztül akár, ahogy korábban láttuk, hogy bizonyos programokban ez mi történt. Ami a finanszírozásokat illeti, nagyon fontos, hogy a nemzetközi vállalásokat megtartjuk, a piac bevezetés nagyon fontos kérdés, minden pályázatban ezt kellene feltüntetni. Ami az egyszerűsítést illeti, én úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy ne lépjünk ki abból a keretből, amit Kárválja asszony a saját jelentésében kidolgozott. Emeljük a elfogadható hibasz határokat a kutatásban. Én úgy vélem, hogy ez nem biztos, én úgy vélem, hogy az a legjobb, hogy a tudósok tudományal foglalkozanak és kutatással, illetve az auditálok azok végezzék el az auditokat. A pénzügyi költségvetésben nagyon fontos legyen, hogy be tudjuk építeni azokat a politikai célkitűzéseket, amelyeket a Kárványa jelentés dolgozott ki. Én szerintem ez lenne a megfelelő megközelítés, és ne menjünk más ösvényekre, amelyek ben nehéz helyzetbe fogjuk találni magunkat. Nos, megpróbálom majd, kedves kollégák, a különböző frakciók képviselőivel megtalálni azt a közös hangot, hogy egy közös anyagot tudjunk kidolgozni, amelyiknek a hatása, az üzenete erős legyen, az Európai Bizottsághoz talán kellene intézni egy erős üzenetet annak érdekében, hogy érdemes lenne létrehozni európai nagy kutatási központokat, világszínvonalúakat azokon a területeken, amelyeket kidolgoztak, előregedés, energiabiztonság, és egyéb már meghatározott területeken az energiák biológiákon, biotechnológiákról, tehát bizonyos témák, amelyekre amelyikben érdekelt az Európai Unió, amelyikben a legjobbak lehetünk a világban. A nők szerepét nem emeltem ki külön, mert nagyon sok módosított várok ebben a témában. Nos, elnök úr, röviden ennyi lett volna ennek az anyagnak a Bevezetéje, elnézést kérek, mert nagyon kis idő, rövid idő állt rendelkezésemre, hogy ezen dolgoznak, és várom a hozzászólásokat. Köszönöm. Én is köszönöm, és elsőként Thompson asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is Odi úrnak megköszönöm ezt a munkát. Én azt gondolom, hogy egy fontos jelentésről van szó. A hetes keretprogram a legnagyobb kutatási keretprogram a világon, és az értékelés nem csak a most létező program szempontjából fontos, hanem a közös stratégiai keret előkészítéséhez is fontos. Egy eh, létfontosságú eszközről van szó, amely eh, közelebb visz bennünket eh, a nagy kihívások megoldásaihoz, öregedés, klímaváltozás, de a globális kihívások megoldásához is, ahol Európa mint versenytárs lép fel. Szeretnék néhány prioritást eh, ismertetni. Először is eh, szerintem fontos az, hogy ez a felülvizsgálat eh, a hetedik kutatási program legfontosabb problémáival foglalkozzon, nevezetesen a bürokráciával. Tudjuk mindannyian, hogy szükséges az egyszerűsítés a keretprogramban, a mostaniban is, és a jövendő keretprogramban is. Örülök annak, hogy a jelentés is rámutat az egyszerűsítés fontosságára. A felülvizsgálat másik fontos tanulsága az, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség az együttműködés területén együttműködés, bocsánat, rugalmasságra a különböző területek között, olyan rugalmasságra, amely a pénz kifizetését könnyebben lehetővé teszi azokon a területeken, ahol a kutatást végzik. Nem szabad, hogy a bürokrácia az innováció útjában álljon. Sajnos ez nem elég hangsúlyosan jelenik meg a jelentésben. Emlékszem, hogy az előző parlamenti ciklusban, amikor beszéltünk a hetes keretprogramról, a parlament részéről mi hangsúlyoztuk, láttuk azt, hogy a transzdisziplinaritás, eh, tehát a tudományok közti eh, átfedések eh, átfedéseket figyelme kell venni, ennek nem látjuk most sem igazán nyomát. Legyen könnyebb a különböző kutatási területeket összhangba hozni. A tudás ciklussal kapcsolatban is vannak meglátások. Nagyon fontos összekötni az innovációt az iparral, az oktatással, a kutatással. E, nem szabad mereven gondolkozni. Csak így e, hozható létre a világklasszisú tudás. E, a amikor a jelentéseket kapjuk, akkor állandóan iparról van szó, KKV-król, de nem konkrétan, milyen típusú iparról, milyen típusú KKV-król, mert nem minden KKV kész arra, vagy alkalmas arra, hogy részt vegyen kutatási programokban. Én pedig azt szeretném látni, hogy amikor a nagyiparról beszélünk, akkor mi a lehetősége mondjuk a tengerhajózásnak abban, hogy részt vegyen az oda vonatkozó kutatási programokban, hiszen a tengerhajózás, tengeri szállítás fontos ágazat egy sor tagállamban. A másik a nemek aránya. Tudjuk, hogy az egyetemi hallgatók 64%-a lány vagy nő Európában. Ez eltér egyes tagállamok között. E, ugyanakkor most e, az a célkitűzésünk, hogy az FP7-ben támogatott e, kutatóknak 40%-a legyen nő, jelenleg ez csak 21%. Tehát javítani kell a nemek közti arányt. Én vagyok a Nőjogi Bizottságban a koordinátor, és ott ehhez a jelentéshez egyes javaslatokat, bizonyos javaslatokat fogalmaztunk meg. Teljes egyhangúan fogadtuk el ezeket a Nőjogi Bizottságban. Ezek a módosítók a üvegplafon problémájával foglalkoznak, illetve egy Gender Action Plan-re is vonatkoznak, ez már benne volt a korábbi értékelésben is. Beszéltünk itt arról, hogy egyrészt ki kell egyensúlyozni a kiválóságot, másrészt a tagállamoknak azt a vágyát, hogy ők is részt vehessenek ebben a abban. Éppen ezért fontos, hogy azokban a régiókban is megerősítsük a kutatási kapacitást, illetve kutatási infrastruktúrát, ahol jelenleg ez még gyenge. Úgy gondolom, hogy az egyes tagállamok közti EU koordináció, tudománypolitikák koordinációja az európai tagállamok között, az európai kutatási térség létrehozása jobban koordinált munka kell, hogy legyen e, az FP7 program ehhez katalizátorként funkcionálhat. És a tegnapi vitából is azt szűrtem le, hogy pozitív hatása volt a keretprogramnak, európai hozzáadott értéket teremtett. Továbbra is nagyon szívesen működök egyet, együtt Odi úrral és a többi előadóval, árnyék előadóval. Köszönöm. Köszönöm szépen. Matthias kolléga kapszót következőként. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok az előadónak az elvégzett munkáért. Már most leszegezném, hogy általában egyetértek az általa előterjesztett javaslatokkal. Van egy folytonosság. A Carvalho asszony munkája és e jelentés között, amelyik bizonyos elemeket áthozott a korábbi e, munkából, és ezt a folytonosságot biztosítani kell a jövőben is, például az innovációs stratégiáról szóló jelentésben, és a nyolcadik keretprogramban. Néhány megjegyzést szeretnék csak tenni, mert majd a későbbiekben alkalmunk nyílik arra, hogy ezeket alaposabban megvitassuk. Tehát néhány rövid megjegyzés. Egyetértek az együttműködésről szóló megjegyzésekkel és a személyekkel kapcsolatos kérdésekkel ami a második dimenziót illeti, úgy gondolom, hogy legyünk bátrak, többet tenni. Nem korlátozhatjuk magunkat arra, hogy egy sor pozitív elemet kiemeljünk, hanem problematikusabb elemek, területeket is ki kell emelni. Nem szab, nem mondhatjuk az, hogy megoldott láttuk az emberek kérdését, például a mobilitási programot, a Marie Curie kezdeményezést. A mobilitás nem feltétlenül a kutatási karrier konszolidációjának az eleme. Oda kell figyelni tehát, hogy megerősítjük a kutatási pályát és tudjuk, hogy nagyon sok országban a kutatásoknak a szerződései igen ö, sérülékenyek. Kiszolgáltatottak a kutatók. Jobban be kell vonni a fiatalokat, és jobban be kell vonni a nőket is a kutatásfejlesztésben. A jelentés egy másik pontjával kapcsolatosan nagyon nagy örömmel látom azokat a pontokat, amelyek a 30-as pontban szerepelnek, mégpedig az, hogy válaszolnunk kell a nagy kihívásokra, társadalmi kihívásokra, nagy válságban vagyunk, és két év van hátra a keretprogram végéhez, mindenképpen tenni kell annak érdekében, hogy a válság hatásait csökkentsük, káros hatásait csökkentsük. Pénz és gazdasági válságról van szó. Ezáltal felmerül a prioritások kérdése is. Ugyanakkor soha nincs semmilyen értékelés az eredményekről. Tehát valóban elértük a célkitűzéseket, ezért a 14-es pontnál el kell mondani, hogy több információra van szükség arra vonatkozólag, hogy bizonyos befektetések pozitív hatása jártak-e vagy sem, annak érdekében, hogy megerősítsük az adott területen a befektetéseket. Nagyon szívesen eh, dolgozok, eh, eh, működök közre módosítókkal ennek az anyagnak a tökéletesítéséhez. Még egy végleges megjegyzés, ez az eszköz nagyon fontos, a jelentés nagyon fontos, ezeket az eszközöket nem csak versenyképességet növelik a kutatásban és az innovációban, hanem nagyon fontos, mert elősegítik az európai szociális kohéziót. Nagyon sok egyenlőtlenség van tagállamon belül és tagállamok közt is egy olyan európai program, mint ez, mindenképpen koordinálni kell nemzeti és regionális szinten annak érdekében, hogy megerősítse az európai kohéziót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Másinyevics úr. Dziękuję panie przewodniczący. E, chciałbym serdecznie podziękować panu za rzeczowej... Köszönöm szépen. Odi kollégának, mert nagyon konkrét munkát dolgozott ki tekintettel a válságra, és tekintettel arra, hogy a 2020-as stratégia fényében tette mindezt. A, a, alapvető kérdés az egyszerűsítés. A hetes keretprogramban csak csökkenteni kell az administratív terheket, az administratív akadályokat, amely kizár a pályázatból a hozzáféréshez egy sor kategóriát. Tehát ez az egyszerűsítés rendkívül fontos, nagyon fontos, hogy jobb megoldásokat hozzunk létre annak érdekében, hogy ebben is és a következő keretprogramokban jobb módon tudjuk felhasználni a pénzeket, és ezért nagyon fontos az, hogy információ csere történjen a költségvetési szakbizottsága. A hetes keretprogramban látjuk az egyik problémát, mégpedig, hogy egyes tagállamok rendkívül csekély mértékben vesznek részt benne, különös tekintettel az új tagállamokra. A tanács, illetve a bizottság ki fog, ki fog dolgozni egy jelentés, amelyiknek a célja az, hogy megnézzük, hogy miért van az, hogy egyes tagállamok csekély mértékben vesznek részt ezekben, ebben a keretprogramban. Ezt mindenképpen értékelni kell annak érdekében, hogy jobb eredményeket tudjunk elérni. Köszönöm szépen, Kárvályó asszony. Thank you very much, President. I would like to congratulate. Köszönöm először is. Gratulálok Audi úrnak, és csak néhány olyan dolgot vetnék itt fel, amelyet Audi úr helyhiány miatt nem tudott a jelentésébe egyelőre felvenni. Egyetértek azzal, hogy legyenek tematikus prioritások, illet, amikor olyan prioritások, amelyek nem léteztek még akkor, amikor tervezték ezt a keretprogramot, az energetikára gondolok, illetve az európai ipar szerepe a globalizált világban, vagy az öregedő társadalom okozta problémái. Ami a struktúrát illeti, szerintem az együttműködő kutatást kell továbbra is alappillérként megtartani, és és a nagy kihívásokkal kell foglalkoznunk. Ugyanakkor még az együttműködési programon belül is lehetne jobban kiegyensúlyozni a fel, az alulról jövő kutatásokat és a politizáltabb szet meghatározott agendát. Emellett egy kis százalékot el kell különíteni az új gondolatok számára az együttműködési programokon belül. Itt például az informatika és kommunikációs technológia legújabb vívmányaira gondolok, ami pedig a Marie Curie-t illeti, ez jó, jelent, jó eredményeket mutatott eddig, ezt bátorítani kell. Ami a KKV-kat illeti, e, a közös technológiai kezdeményezéseket nyitottabbá kell tenni az egyetemek felé, illetve a KKV-k irányába. A KKV-k számára pedig e, a KKV számára kitalált programok tervezését is felül kell vizsgálni, át kell nézni. Vannak emellett még olyan tételek, amelyek nem szerepelnek jelenleg a hetes keret programban. Egy, tehát a kutatók együttműködésére kell koncentrálnunk, kutatási projektek indítása során a fiatalabb kutatókat is ösztönözni kell az ő részvételüket támogatni. Audióral egyetértek, az egyszerűsítési jelentést olyan módon kell néznünk, hogy minden olyasmit, amit az Európai Bizottság még nem végzett el, de most még meg lehet csinálni, azt a félidős felülvizsgálatba is fel kell venni. Tehát minden olyasmit, amit az Európai Bizottság még nem végzett el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Paradel Castillo kap következőként szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom a gratulációkhoz, Odi úr egy kiváló munkát nyújtott be, nagyon érdekes. Nem szeretném megismételni a már elhangzottakat. Ugyanannyit mon, ugyanazt mondom, amit Queen asszonynak mondtam reggel, a biztos asszonynak. De ebben az esetben a hetes keretprogramnak az értékeléséről van szó, felülvizsgálatáról van szó. Két következménye van ennek? Az, hogy kiemeljük azt, amit, ami jól működik, és ezt kiemelve és áttanulmányozva átmenteni a következő nyolcadik keretprogramon nagyon sok dolgot nem lehet most módosítani. Vannak elfogadott programok 2011-re, 2012-re. Finanszírozási források már le vannak kötve egy olyan finanszírozás, egy olyan ö, folyamatot elindítani, amelyik módosítja ezeket, lehetetlen lenne. Ugyanakkor vannak olyan kérdések, amelyikben módosítani lehet a jelenleg is zajló keretprogramban, a gyakorlatban, a ma hátra lévő két és fél évben. Egy példát szeretnék erre vonatkozólag mondani, az egyik javaslatra vonatkozóan, amit Odi úr tényt. A jelentés egy olyan javaslatot tensz, ami nagyon érdekes, de nagyon kétlem, hogy ezt lehetne alkalmazni a hetes keretprogramban. Az technológia és védelemi, védelmi programot programnak az elindítása. Ez nagyon érdekesnek tűnik, ugyanakkor úgy tartom, hogy a következő két évre nem lehet megvalósítani. Ugyanakkor, ami a két területen, a két területen használatos technológiákat illeti, ezt alkalmazni lehet. Már most lehetne alkalmazni, most lehetne elindítani a, a, a keretprogram maradék időszakára is. És ugyanez vonatkozik más egyéb kérdésekre, vannak olyan dolgok, amiket tehát be lehet vezetni, már most van, amit csak később. Más dolgokat nyolc. Tehát ezzel a kettős megközelítéssel dolgozzunk. Vannak olyan dolgok, amelyeket most lehet változtatni a hetes keretprogramon belül, és vannak olyan dolgok, amelyek a nyolcasra kell figyelembe venni. És van egy alapkérdés, a 17-es bekezdésről van szó, amikor azt mondja, hogy javasolja, hogy a kutatás és fejlesztési politikákat helyezze területi szintre. Én úgy vélem, hogy ez a kérdés nagyon sok veszélyt rejt magában. Ellentmondást látok ebben, ami a kiaválóság politikát vagy elvet illeti, az európai kutatási terület én inkább úgy vélném, hogy a területi forrásokat kell így egy területi szintre helyezni, de ugyanakkor nagyon oda kell figyelni az ilyen jellegű meghatározásokra. Mert ebben az esetben a kiválóság abban van, hogy az elveket meghatározzuk, és azokat közösen alkalmazzuk. Hogyha ezt nem tesszük, akkor az lenne, hogy a felhígul az egész folyamat, és nem fogjuk elérni az alapvető célkitűzésenket. A kutatásnak szüksége van rugalmasságra, egyszerűsítésre, pénzügyi forrásokra, megfelelő pénzügyi forrásokra van szüksége, és mindezt a kiválóságra kell alapozni. Az összes többi dolog, azokat finomítani lehet, terület, illetékesség, stb. Ugyanakkor nagyon oda kell figyelni, amikor ilyen jellegű javaslatot teszünk. Köszönöm. Dankeschön, kolléga Höckmark. Köszönöm szépen, Höckmark kolléga. Köszönöm Odin úrnak ezt a jelentést, mert tényleg ezeket a struktúrális problémákat kell megbeszélnünk. A raportőr is utalta hozzáadott értékre, és ez a kulcsa a mai vitának. Könnyű azt mondani, hogy hozzáadott érték, és általában akkor beszélünk hozzáadott értékről, amikor mi forrásokat rendelünk azokhoz a forrásokhoz, amelyet, amelyeket a tagállamok vagy a magánszféra ad. Nem hiszem, hogy ez a hozzáadott érték. Szerintem a hozzáadott érték az a, az európai szintű kiválóság, amit el tudunk érni. Hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy kialakuljon egy dinamikus kiválóság európai szinten. Itt tudunk a keretprogramokból forrásokat hozzárendelni. Mert még hogyha növeljük is ezeket az összegeket, ezek csak nagyon kis részét fogják majd a teljes kutatási költségvetésnek alkotni. Ez az, amit mi meg tudunk tenni, ez az, amit a tagállamoknak kell tenniük. Ezért is óvnék én attól, hogyha a területi kérdéseket ide belekevernénk. Azt gondolom, hogy a regionális aspektust azt a strukturális alapokon belül kell eh, intézni, eh, adott esetben együttműködve vagy összhangban az FP7-tel. De azt gondolom, hogy az FP7 a kiválóságra, az európai szintű kiválóságra kell, hogy koncentráljon. A technológiai platformokba fektetett nagy pénzek csak akkor valósulnak meg, hogyha európai együttműködés is megvalósul, mert olyan hatalmas összegekről van szó, hogy egyes tagállamok erre képtelenek lesznek, tehát egységesen kell ezt kezelni. Marie Curie megint csak a mobilitásról szól, a mobilitás az, ami kialakítja ezt az európai kutatási térséget ugyanakkor minden lehetőséget figyelembe kell venni, ami egyáltalán a kutatásban eh, lehetséges. Eh, a női kutatók számára is a mobilitás ad majd új lehetőségeket. Éppen ezért a mobilitási jellemzőt szeretném én megerősíteni, eh, egyfajta kutatói check vagy voucher formájában azoknak a kutatóknak, akik az Európai Unióban mozognak, azok további forrásokat hozhatnának magukkal, egy spontán módon alakulna ki ez a, ez a kiválóság a mobilitás révén. Beszéltek sokan az egyszerűsítésről, mindig oda lyukadunk ki, és az egyetemek, valamint az ipari szektor képviselői is mindig ezt mondják először. El kell ismerni, hogy egy picit könnyebben mennek a dolgok, mint a korábbi keretprogramok során, de nem tudom megállni, hogy ne mondjam ki, hogy vannak olyan egyetemeink, amelyek 500 éve működnek Európában, és ezeket az egyetemeket mi úgy tekintjük, mintha gyanús szervezetek lennének, amelyek lelépnek majd a pénzzel. Nem fog megtörténni. E, ezért is e, fontos az egyszerűsítés. E, saját példámat nem tudom hozni, de hozzuk, akkor a szorbon nem fog eltűnni a pénzzel. Ugyanez igaz Salamankára, vagy Bolonyára, vagy nem tudom, melyik eh, egyetemre, amelyek tényleg nagyon régóta léteznek. Eh, tehát a, az egyszerűsítés fog majd további dinamizmust hozni a rendszerbe. Köszönöm szépen, Bácsi úr. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni az előadónak. Jó anyagot készített, és ez az anyag fontos lesz majd, amikor a stratégia többi elemeit vitatjuk, a 2020-as stratégiát, az energiai célkitűzéseket. Nem fogom elismételni azt, amit már elhangzott. Csak annyit mondanék, hogy támogatom az administratív egyszerűsítés igényét. Ha ezt nem sikerül elérnünk, akkor a tetteink igen távol fognak állni a szavainktól. A KKV-k lehetőségeit is biztosítanunk kell. KKV-knak nincsen nagy pénzerejük, és nincsenek komoly technológiai képességeik. Ugyanakkor Nekünk meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek a KKV-k fejlődéséhez is hozzájárulhatnak, illetve a hozzáadott érték európai szintű kialakításához. Beszéltünk a bonyolult finanszírozási struktúrákról, a jövőben a különböző pénzügyi eszközöket össze kell élesztenünk, közelebb kell hoznunk egymáshoz. Ami pedig az egyes tagállamok kutatásban való részvételi képességét illeti. A raportőr beszélt a területiség elvéről, azt gondolom, hogy ez részleges megoldást jelenthet, mert kiaknázatlanul hagyunk jelenleg komoly kutatói, kutatói potenciálokat egyes tagállamokban. Erre több figyelmet kell szentelni, és több figyelmet kell szentelnünk a fiatal kutatóknak is. Köszönöm még egyszer a raportőr munkáját. A jelentés kiegyensúlyozott és hasznos lesz mindannyiunk számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, még három hozzászóró lenne, lezárom a hozzászólók listáját, ugyanis abban indulok, hogy Údi úr is szeretne még mondani valamit, éppen ezért szeretném kérni a kollégáktól, hogy próbálják meg rövidre fogni a mondandójukat, hogy még mindenki kaphasson szót. Elsőként Weber úr kap szót. Valóban nem szeretném megismételni mindazt, amit az előttem szólók mondtak. Adi úrnak szeretnék gratulálni a jelentésért. Nagyon fontos, hogy nem kerüli meg a kutatás szervezés kérdését a bürokrácia elleni harc az egyszerűsítés kérdését felvállalja. Először el kell magyarázni, hogy hogyan történjék ez, és aztán lesznek strut elő fognak jönni a e, strukturális problémák a kutatásnál. Úgy vélem, hogy nagyon fontos ez a kutatás, Európai Kutatási Tanács, a kutatás Európában lemarad, nem csak, hogy nem értük el a Lisszaboni célkitűzés, a 3 ot hanem 1,5-nél tartunk, egyre hátrább kerülünk az Egyesült Államokhoz és Ázsiához képest, és nem tudjuk megvalósítani azt a költségvetést, amit mi magunk határoztunk meg. 45%-ban tudjuk ezt teljesíteni, csak 23-29 milliárd maradt három évre, és tudjuk nagyon jól, hogy a jelenlegi eljárások mellett nem fogjuk tudni ezt felhasználni. Vannak javaslatok az asztalon, úgy vélem, hogy ezeket át kell tekinteni, meg kell változtatni az Európai Kutatási Tanács eh, státuszát, egy önálló jogi entitást kell létrehozni, ahol Fini úr említett, akit tegnap már említettem, az Európai Kutatási Tanácsot igazi döntéshozatali joggal kell felruházni, ugyanakkor felelősséget is kell viselnie nem csak az iránymutatásban, hanem administratív kérdéseket. És ezáltal tudunk majd egyszerűsíteni az eljárásokon, és legyőzni a bürokráciát. Köszönöm szépen, Káncsán úr. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Odi, ezt a nagyon érdekes jelentést. Három kérdést szeretnék kiemelni. Az első, az egyszerűsítés, koordinálás, best eh, practices, tehát bevált gyakorlatok, ezek már elhangzottak. A második a kutatási központok, egyetem, kutatási központok, eh, KKV-k. Itt ezt a hármat össze kell hozni, koncentrálni kell az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy tökéletes legyen a szervezés, hogy ezek a szereplők megfelelő módon tudjon párbeszédet folytatni. A harmadik pont, ami alapvető, Odi, és úgy vélem, hogy mindenképpen figyelmen, figyelembe kell venned, az az, hogy ez az összeg, az a 29 milliárd, ez óriási pénzt tudna megmozgatni, hogyha sikerül ezt integrálni, hogy ezt a pénzt nem ajándékozni kell, hanem ezt a pénzt arra kell felhasználni, hogy további befektetéseket vonjon maga után, hogyha projekteknek van jövőjük. Nem brendeken keresztül kell ez működtetni, hanem tényleg hasznos projekteket kell támogatni. Itt a magánszektor, itt a cégek fognak aztán csatlakozni és hozni a rengeteg befektetést. Itt szó van tehát a versenyképességről, kohézióról hogyha mi ott fönt hagyjuk a kutatást, öncélúan, és nem hozzuk le, hogy beépüljön a gazdaságba azért, hogy ebből biznisz legyen, hogy mozog, akkor ott marad fönt valami elvont, valami, aminek nincs semmi értelme. Én hiszek a ö, területi szintre helyezésben, amit te mondasz. Ez az az erőfeszítés, amit most meg kell tenni, és ezen dolgozunk. Martínez. Kutirez asszony kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Odi úrnak szeretnék gratulálni. Odi kollégánk rendkívül nagy felelősséggel dolgozik, és tudom, hogy ez egy nagyon kemény munka, tekintettel arra, hogy igen, szűk a mozgástere. Félreértése ad ok, adhat okot az, ahogyan használjuk itt a szavakat. Először is vannak üzenetek, amelyek közvetlenül kaptunk azoktól a csoportoktól, akik eh, elemeztek. Tegnap itt volt egy professzor, és azt mondta, hogy át felül kell vizsgálni azokat az eszközöket, amelyek eddig kialakultak, platformokat, stb. Mert hogyha a jövő projekte az innováció, akkor felül kell vizsgálni, hogy hogy működött eddig. Hogyha megnézzük a hetedik keretprogramot, az értékelés, azt látjuk, hogy a kutatási klasszikus oldala rendkívül jól működött. Miért? Mert van mögött egy hagyomány, egy, az a hagyomány kerekei vitték előre. A kutatási társadalom, a kutató társadalom már megszokta ezt. Aztán a tudásnak a keresése a piactól függ, az innovációnál, de a piacot nem szabad összetéveszteni konkrét cégekkel, tehát ezzel már lemaradáson. Segíteni kell a vállalkozásoknak, a cégeknek, nem ugyanaz, mint a kutatás. Az eredetiség itt a fontos. Tehát amikor először megfogan az elképzelés, a gondolat, és ezért szükség van arra, hogy konkrétan átnézzük, miképpen működött az innováció támogatása, mielőtt bármilyen újabb eszközt létrehoznánk. Aztán a tanács arról, itt, itt a, a területi szintre való helyezés, ez nagyon félreérthető. Mi tudjuk az, hogy a kiválóság nagyon fontos. Ezt alkalmaztuk a hetes keretprogramon belül. Aztán ott van a kompetitivitás is, amely kiemelheti ezt. Hogyha van egy eszköz, amit nem használtunk ki kellőképpen, akkor ez ez az. Én úgy vélem, hogy erre legyen az az eszköz, amelyik arra ösztönzi az országokat, a tagállamokat, hogy fektessenek be, és csak akkor tudjuk kihasználni ezt, amikor vannak megfelelő források. Nagyon fontos a mobilitás. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük európai szinten a kutatók pályafutását. Például ö, egyes egyetemek nem számítják a um, Stanfordon például elvégzett, eltöltött éveket kutatással, vagy más egyetemek nem fogadják el a Spanyolországban eltöltött éveket. Az ösztöndíjak nagyon fontosak. A Marie Curie nagyon jó program, és követni kellene egy olyan programot, egy olyan projektet, mint a német rendszert. A német rendszer jól tud működni, a kiválóságot kell kiemelni, mert ezzel a módszerrel a kiválóság kritériumait meg tudnánk határozni. Én úgy velem, hogy nagyon fontos lenne, hogy meghatározzuk mi is a kiválóság azt mondjuk, hogy az Európai Tanács el akarja vinni a pénzt Európából, az európai kutatásból, de, az Euró... de a kutatók a világból ide akarnak jönni majd az Európai Unióban, hogyha itt a kiválóságot helyezzük előtérbe. Még egy probléma. Volt egy gond a kommunikációval. Európa fele nem tudja, mi az a hetes kutatási program, keretprogram már senki nem tudja, hogy igazándiból mi az a kutatás. Én szerintem tisztázni kellene az, hogy mi is a kutatás. Biztosítani kellene a kutatókat arról, hogy a klasszikus kutatás megmarad, mert a kutatási, társ, kutatói társadalom fél. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most a bizottságnak kellene szót adni, azonban nem nagyon van idő, esetleg egy percben, és akkor Údi úr még egy percben szólhat. Nem tudom, hogy oldjuk meg ezt a konfliktus. Már az elején leszögeztem, hogy mindenkinek röviden kell fogalmazni, mert rövid a rendelkezésre álló idő, de röviden megadom a bizottságnak a szót, parancsoljon. Elfogadja? Elfogadja. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Három pontra szeretnék kitérni röviden. Először is Elhangzott az európai hozzáadott érték eh, kulcs szó. Eh, hadd mondjam el, hogy ezt a Szanaberg jelentésben is eh, felmerült, tegnap beszéltek róla, de a hatos keretprogramnak az ex-post értékelésekor is, illetve Michael Stanford, ausztrák eh, kutató is megpróbálta ezt eh, egy tanulmányban felmérni. Ez egy elég nehezen mérhető koncepció, az Zaneberg jelentés, eh, illetve a másik is egy eh, sor érvet hozott fel annak érdekében, hogy az európai hozzáadott érték ténylegesen létezik eh, sok területen a keretprogramon belül. Felmerült még egy kérdés Odi úrtól, hogy mi történt az Euroatom eh, interim értékeléssel. Hadd mondjam el, hogy az Euroatom program más jogalapon működik, és más az időintervalluma is. 2011-ben ér véget, nem pedig 2013-ban. Az interim értékelése az Euratom programnak már korábban megtörtént, ez be is fejeződött 2010. januárjában, és ez az interim értékelés Mill úr elnöklete alatt folyt le, aki a Cseh Ipar Szövetség elnöke a harmadik dolog az az, amiről beszélni szeretnék, hogy mit tesz a, jelent, a bizottság az Anaberg jelentés következtetéseivel. Hadd emlékeztessek arra, hogy a közleményben egy sor olyan tevékenységet sorolunk fel, amelyet vagy már most végzünk, vagy pedig a jövőben tervezünk. Az egyik nyilván az egyszerűsítés, már intézkedéseket hoztunk is. A másik fontos terület a nemzetközi együttműködés területén az a felülvizsgálat, hogy hogyan lehetne még jobbá tenni az együttműködést, illetve a jövőbeni pályázatok esetén júliusban lesz a következő kör, ott a nagy kihívásokra kívánunk jobban koncentrálni, valamint orientálni szeretnénk a pályázatokat az Európa 2020-as agendával, illetve a digitális agendával. Ódi úrnak pedig egy rövid záró megjegyzésre van lehetősége. Elnök úr, a, kérem a tanácsot, hogy egy percben foglalja össze az álláspontját, hogyha lehet ilyet kérni. Kann da jemand was erklären? Valaki esetleg hozzá tud szólni? Nem, jelen pillanatban nem. Sajnos jelen pillanatban ez nem lehetséges. Sajnálom, sajnálom mert kivel a módon lehetne hozzájárulni a, a munkához, de hogyha a tanács és a bizottság nem járul hozzá, akkor nem fogunk tudni semmit se tenni. Köszönöm szépen a hozzászólóknak tudom, hogy nem tökéletes az anyag, a rövid idő állt rendelkezésemre. Az európai hozzáadott érték, a területi szintre való helyezés, ezeket a dolgokat fogom kielemezni, fel jobban kidolgozni. Tudom, hogy a hetes keretprogramnál nincs mód arra, hogy a védelemre, védelmi programot hozzunk létre, nem akarom a kiválóságot visszavonni, vagy hátrébb helyezni, de úgy vélem, hogy ha nemzetközi szintre akarjuk helyezni a kutatás magasabb szintre, kell a kiválóság. Területi együttműködést kell keresni, annak érdekében, hogy legyen egy európai egység a kiválóság és a területi szint között. Azzal zárnám szavaimat, hogy várom szeretettel a módosítókat minden egyes frakció képviselőjének mondom, hogy próbáljuk meghatározni, mely ez a két-három erős üzenet, amit továbbítani szeretnénk. Én ráadásul kértem, hogy modosítjuk az anyagnak a címét, nem a felülvizsgálatról van szó, vagy értékelésről van szó, hanem hogy a későbbiekben a bizottság figyelembe vegye a következő keretprogramot kidolgozása során is. Köszönöm szépen, arra szeretnék utalni, hogy március 22-e a módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm a kollégáknak a megjelenést, azoknak, akik még itt vannak, és fegyelmezetten itt levárták az ülés végét. Nem tudom, hogy mennyi ideig fogjuk még megengedni magunknak, hogy vannak, akik idejönnek, hosszan beszélnek, aztán rögtön el is mennek, mások pedig a végén alig jutnak szóhoz. Úgy gondolom, hogy ezt egymás között is már azért tisztáznunk kell. Tudom, most ezt nem a megfelelő embereknek mondom, hiszen akik most itt vannak, azok kitartóak voltak. Akkor három órakor találkozunk.